Ladies and gentlemen, welcome. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok a ma délutáni ülésünkön. Üdvözlöm mindannyiukat, és nagy örömömre szolgál az, hogy itt van ma körünkben a kutatási főigazgató, itt van az Európai Bizottság részéről, Robert Ian Smith. Remélem, hogy jól ejtettem a nevét. Üdvözlőjük Önt itt. Reméljük, jól lesz az együttműködésünk, és megadjuk a lehetőséget ennek arra, hogy röviden mutatkozzon be, mondja a politikai súlypontjait, utána pedig egy-két kérdésre válaszoljon, és tessék a szó. Okay, thank you very much, uh, Mr. Roy. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, ittre bizottsági tagok. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma ebben az új minőségemben, hiszen kineveztek az Európai Bizottság kutatási főigazgatóságának új főigazgatójának. Most már nem csak kutatás, hanem innovációs főigazgatóság is lesz ez. Tegnap sikeresen lezajlott Quinnel az eszmecseréjük, és bizonyára tudják, hogy mindketten elkötelezetten kívánunk együttműködni az Európai Parlamenttel a kutatás és innovációs politika alakításában nem újonnan érkeztem a kutatás területére, se az ITRE bizottság területére, hiszen a DG Research-ben dolgoztam több éve, és az ITRE szakbizottság tagjaival ebben a minőségemben sokféle kapcsolatom volt. Lokatelli asszonynal, a a hetedik keretprogram politikai iránymutatásairól egyeztettünk, illetve Nibler asszonynal is intenzív együttműködésben voltunk az előző keretprogrammal kapcsolatosan Fannister úrral pedig a strukturális alapokkal összefüggésben, Kavályó asszony az egyszerűsítése kapcsolatosan másokat is említhetnék. Tehát azért az elmúlt években sokszor voltunk kapcsolatban, és ezek a kapcsolatok mindig közvetlenek voltak, konstruktívak, és legalább egy gyümölcsöző dialógust ki tudtunk alakítani. Kis tájékoztatás arról, hogy hogyan is állunk az előkészületeket tekintve a nyolcadik keretprogrammal kapcsolatosan, hogy elképzelésük legyen az ütemezésről, aztán néhány szót is szeretnék szólni kedvenc témánkról, az ITER-ről. Mióta kineveztek, egyetlen nap sem telt el azóta, hogy anélkül, hogy ezzel kapcsolatosan valamilyen javaslat, dokumentum érkezne hozzám, úgyhogy ez egy nagyon aktuális kérdés. Ami a nyolcadik keretprogramot illeti, most kezdjük meg a nyolcadik keretprogram kialakítását, és ennek a kialakításában a legfontosabb alap a hetedik keretprogramnak a félidős értékelése. Ez jelenleg zajlik tíz független szakértő dolgozik rajta, és megvizsgálják, hogy az FP7 mit ért el az eddigiekben, a hónap végére rendelkezésre állnak majd az első eredmények. Aztán a bizottság egy közleményt ad ki, az, a félidős értékelésre válaszul. Ebben bizonyos elképzeléseket kívánunk felvetni arra, hogy hogyan tudunk bizonyos hiányosságokat orvosolni, és ebben a közleményben szerepelnek majd az első intézkedések, amelyeknek a célja az egyszerűsítés. De Kovályó asszony rengeteget dolgozott ezen a kiváló jelentésen, amelynek ez a témája, az egyszerűsítés. Úgyhogy így akarjuk bizonyítani az elkötelezettségünket az egyszerűsítés irányában. Úgy látom, hogy egészen sokan jönnek látogatók. Folytatom a többi fontos elemmel, amelyek szintén szerepet kapnak a keretprogram kialakításában, a költségvetés. A bizottság múlt héten bemutatta a költségvetés felülvizsgálatára vonatkozó dokumentumot. Ha megvizsgálják, akkor láthatják, hogy az innováció és a kutatás nagyon fontos helyet kapott ebben, és még egyszer kiderül az, hogy nem csak most, hanem a jövőben is a kutatás és az innováció nagyon fontos téma lesz a politikai napirenden, már ami a ráfordításokat, a kiadásokat életi. Ez a bevezetője a több éves keretek kidolgozásának 2011 közepére várjuk a bizottsági javaslatot, és biztosak lehetünk abban, hogy a kutatás fejlesztés jelentős szerepet kap majd ebben is megvizsgálva az Európa 2020-as stratégiát, az óriási kihívásokat, amelyeket az egészségügy, az energiaellátás, az élelmiszerellátás, az idősödő társadalom kapcsán néz szembe Európa. Ehhez kapcsolódik az innovációs unió is. Ez egy vezető kezdeményezés kiemelt kezdeményezés az elnök úr részéről is. Ebben a keretprogramban megfelelő egyensúlyt kell biztosítani a társadalomra összpontosító kutatásnak, aztán olyan témáknak, mint az idősödés, a, ezek is olyan problémák, amelyekre megoldást kell találnunk, világosan kell kezelnünk ezeket a kérdéseket, iparáközpontú, iparközpontú kutatásra van szükség, hogy az iparágaink versenyképesebbek mar- legyenek és versenyképesek maradjanak. Beszéltük a gyógyszeriparról is, és végül, de nem utolsó sorban azt is biztosítani kell, hogy a kutatásokban és a tudományban előrelépést érjünk el több befektetéssel, ezért nagyon fontosak az olyan kezdeményezések, mint az Európai Kutatási Tanács, és a nagy infrastruktúrákra is összpontosítanunk kell. Ebben nagyon gondosan kell eljárnunk a keretprogram kialakításában, hiszen ez a, az állampolgárok érdekét kell, hogy szolgálja, és meg kell erősítenie az európai ipar versenyképességét. Ebből a szempontból elkötelezettségünk, hogy nagyon jó keretprogramot dolgozunk ki önökkel együtt, a bizottság és az Európai Parlament tagjaival, illetve a szakbizottság tagjaival, de az is nagyon lényeges, hogy az érdekeltek is szót kapjanak, tehát az ipar képviselői szót kapjanak a, ennek a keretprogramnak a kialakításában. Február másodikán ezért lesz egy orientációs dokumentum, amely felveti a legalapvetőbb kérdéseket. Ezeket szeretnénk egyeztetni az érdekeltekkel, a tudományos közösséggel, még mielőtt kialakítjuk a nyolcadik keretprogramot. Ez egy szakpolitikai dokumentum, amely a legfontosabb kérdéseket irányozza elő, még mielőtt a nyolcadik keretprogram kialakításába belefognánk, és azután megszületik majd a javaslat, itt az önök asztalán is szerepel majd, illetve még majd év végén a tanács előtt. A nyolcadik keretprogram fontos témája az egyszerűsítés. Ezt nem kerülhetjük el, ezt a témát, előrelépésre van szükség, és ezért nagyon hálásak vagyunk önöknek, illetve Kavályó asszony jelentése nagyon hasznos lesz, hiszen pontosan előirányozza, hogy mire lesz szükség, milyen lépésekre és mit engedhetünk meg magunknak. Azok az intézkedések, amelyek ebben a jelentésben szerepelnek, nagyon ígéretesek. Lehet, hogy vannak túl ambiciózus tervek is ebben a jelentésben, néhány hónap alatt ezeket nem lehet megvalósítani, beszél a kamatozó számláktól való eltávolodásról, illetve egyéb nemzeti számviteli módszerek alkalmazásáról, illetve egységesítéséről, de természetesen a legdrámaibb egyszerűsítéssel ki kell várnunk a következő keret programot, a részvételi szabályok fognak majd változni, ezt a nyolcadik keretprogram összefüggésében fogjuk kidolgozni. Ez nem sokára megkezdődik, hiszen év végére a javaslatot el kell készíteni, a tanács elé és a parlament elé kell bocsátani. Ebből a szempontból elkötelezettségünk végrehajtani ezt a napi rendet, Gégen Quinn biztos, és jó magam is ezen dolgozunk, hogy ne vesztegessük az időt, különösen nem ebéd után, ez mindig egy nagyon veszélyes időszak. Néhány szót szeretnék már csak szólni az iterrel kapcsolatosan. Az ITER témája volt nagyon sok megbeszélésnek, itt a szakbizottság előtt is, és persze még mindig napirenden van mi a mi köreinkben is. Kérem az önök támogatását, hogy megoldást találjunk erre a nagyon fontos projektre. Nagyon fontos, hogy erőforrásokat fordítsunk az iterre, a fúziós energiára, nincsen más alternatíva. Ez az energiamixünk része, e, fel kell tárnunk az lehetőségeit. A projekt végrehajtása érdekében mindent meg kell tennünk, hiszen lehet, hogy a jövőben ez lesz a megoldás Európa energia problémáira, de nem csak Európáról, hanem az egész világról beszélhetünk ebben a tekintetben. Fontos pénzügyi kérdések és menedzsment kérdések vetődnek fel, Mindkét területen jelen pillanatban alakítjuk ki a javaslatokat, ami a pénzügyi javaslatot illeti, ezt már láthatták. Júliusban mutattuk be egy közlemény keretében, javasoltuk, hogy 1,4 milliárd eurót val bővítsük a költségvetést, és a következő hetekben jelenik meg majd a közlemény konkrét intézkedésekről, amelyek az ITER irányítási módszerére vonatkoznak ennek a színvonalasabbá tételére, és arra, hogy az előrejelzett költségvetés keretein belül hogyan tudjuk végrehajtani a, a projektet. Az 1,4 milliárdos többlet költségvetés szempontjából nagyon lényeges, hogy korlátozzuk a keret program hozzájárulását egyharmadra, 460 millióra. Nagyon fontos ez, mert a keretprogramnak más prioritásai vannak, az egészségügyi kutatás, élelmiszerbiztonsági kutatás, és nem szabad, hogy elvonjuk az erőforrásokat a keretprogramtól. Ezért egyharmad de a kért az 1,4 milliárdnak az, amit a keretprogram fog adni. Kérem, hogy ezt a megközelítést támogassák. Amint már említettem, egy célzott nyilatkozat, illetve közlemény jelenik meg majd az ITER irányításának javításáról, az úgynevezett post-containment kérdésről, és november 9-én lesz egy vita az iterrel kapcsolatosan, ha jól tájékoztattak, és akkor majd valószínűleg a posztkonténmentről többet fogunk tudni mondani, és most majd mindjárt átmegyek a Kobúhoz, ott is az ITER napirenden van, itt a szomszédban nagyon érdekes vitát fogunk folytatni a pénzügyi szempontokról. Természetesen fontos, hogy perspektívában lássuk az ITER kérdését, 6,6 milliárd euróba kerül ez a projekt. Ez megfelel egy nap olajfogyasztásának. Tehát ez az ITER ára, amit egy nap olajfogyasztásra fordítunk, csak azért, hogy összehasonlításként lássák ennek az óriás összegnek a mértékét megragadnám a lehetőséget, hogy Naon asszonynak, a szakbizottság korábbi tagjának, korábbi európai parlamenti képviselőnek a segítségéért, hiszen első osztályú munkát véget az RSFF értékelésében. Ez innovatív lépés volt az Európai Bizottság berkein belül, vagyis hogy kölcsönöket biztosítsunk kockázatosabb kutatási fejlesztési innovációs projektekre. Az RSFF életét a korai napoktól nyomon követtem, és ez mindig nagyon érdekes, innovatív finanszírozási eszköznek bizonyult, amely nem közvetlen finanszírozást biztosít, hanem hitelt az ilyen jellegű projektekhez. A a bizottság és az Európai Befektetési Bank közötti együttműködés igen hatékony volt, a számok magukért beszélnek. Ha a jelentést áttekintik, láthatják, hogy sikeres volt ez az új eszköz, finanszírozási eszköz, és éppen ezért nagyon örülök, hogy a javaslat arra vonatkozik, hogy legyen egy második 500 milliós etapja ennek az instrumentumnak, és remélhetőleg ezt az ajánlást a parlament is elfogadja, és a tanács is, hogy a megkezdődhessen ezeknek a hiteleknek a folyosítása. Összefoglalóként ennyit mondtam volna el új kutatási főigazgató így minőségemben, hiszen ez egy kutatási és újítási, innovációs tárcává nőtte ki magát, még nekem is szokatlan a megnevezés. Örülök, hogy itt lehetek, és remélem, hogy a jövőben is jól tudunk együttműködni önökkel, a szakbizottság tagjával. Köszönöm szépen. Hát- Minden kollégám nevében köszönetet mondok önnek. Van egy-két felszólalási kérelem. Örülnék, hogyha rövidek lennének ezek a hozzászólások. Madurell asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm Smith úr a szakbizottságban, mint új kutatási főigazgatót. Tudjuk, hogy az innováció holnaptól és ben, már benne lesz a bizottság nevében, illetve a főigazgatóság nevében. Nagyon fontosnak tartom ezeket a kérdéseket. A kutatási tudományos politika jövője szempontjából, és Például az egyszerűsítéssel kapcsolatosan fontos vitákat folytattunk, és a fél idős felülvizsgálatot is nagyon várjuk már a hetedik keretprogram felülvizsgálatát, és a nyolcadik keretprogram is nagyon érdekes, tudnunk kell, hogy hogyan működött a hetedik keretprogram tudományos szempontból, hogy levonjuk a következtetéseket a nyolcadik számára. Van néhány kérdésem és észrevételem. Először is az egyszerűsítéssel kapcsolatosan. Kálvájó asszony jelentésében, ön is említette ezt, beszél arról, hogy kétféle intézkedésre volt szükség. Az egyik, amely az részvételi szabályokra és a pénzügyi szabályzatra vonatkozott, és ezeket a nyolcadik keretprogram összefüggésében kell megvizsgálni, és van egy másik téma, ahol nem kellett, nem volt szükség jogi módosításra, és amelyeket azonnal be lehetett vezetni. Ezzel kapcsolatosan volna egy kérdésem. Hogyan gondolkodik arról, hogy ezek az intézkedések, amelyekhez nem kell jogi módosítás, ezekről hogyan gondolkodik, és tervezi-e, hogy bevezetnek a 8. keretprogram összefüggésében ilyen intézkedéseket. Aztán a több másik fél intézkedésekről már a szakbizottságban már egyeztettünk. Hogyan gondolkodik arról, hogy a tervek szerint növekedne a nyolcadik keretprogram költségvetése? Érdekelne, hogy tudna-e számokat mondani, általános számokat vagy százalékos számokat, hogy milyen növekedésre számít. Ugyanakkor, mint ahogyan az várható is, a növekedés folyam, folytatódni fog körülbelül olyan mértékben, mint a hatodik és a hetedik keretprogram között, és nagyon fontos lényeges módosításokat eszközölni, jó javaslatokat bevezetni, anélkül, hogy lényegesen növekedne a finanszírozás, és nagyon fontos, hogy a költségvetés bővüljön, és változzanak bizonyos tekintetben az eljárások. El kell gondolkodni azon, hogy milyen változásokra van szükség, és Persze lényegesen kell növelni a költségvetést. Van még néhány kérdés az iter kapcsolatosan, Főgazgató úr. Az ITER olyan projekt természetesen, amelyet a, a frakciónk támogat, de a pénzügyi perspektívákkal kapcsolatosan volna egy kérdésem. Ha nem, nem értettem rosszul, akkor az a terv, hogy a jelenlegi pénzügyi tervet módosítják, és a változások hatással lesznek -e erre, amiről ez a dokumentum is beszél, az ITER típusú projektek finanszírozására? A két dolog kapcsolódik-e egymáshoz? Egy másik kérdés. Említette Fámiszter Roy úrat, a szinergiák ki használása hogyan működött a strukturális alapok és a keretprogram között? Persze volna sok kérdésem, de ha már a hetedik keretprogramról beszélünk, érdekelne, hogy hogyan működött az interdisziplinaritásnak az előmozdítása. Több, kér, több alkalommal kitértünk már a félidős felülvizsgálatra. Ezt nagyon várjuk, hiszen enélkül nagyon nehéz tovább lépni. Egy utolsó észrevétel, ami az RSFF-re vonatkozik. Ön is említette ezt. Ön is elmondta, és a dokumentum is azt mondja a pénzügyi tervvel kapcsolatosan, hogy ez egy olyan eszköz, amely lényegében kielégítően működött az eddigiekben. Kíváncsian várjuk azt az előadást, amit majd ebben a témában meghallgathatunk de kihasználom a jelenlétét egy kérdésre. Bizonyos projektek esetében jól működött ez a projekt, mint az ipari programok, bizonyos nagyságú programok, de vannak olyan projektek is, ahol nagyobb a kockázat, de nagy színvonalon működnek. Mi a véleménye? Milyen típusú projektek erre működött jobban ez az eszköz? A bizottság milyen jellegű projektekre adta meg ezt a hitelt? Ezek persze olyan kérdések, amelyekre az is válaszolhatna, aki a jelentést készítette, de mivel ön is itt van, nagyon kíváncsi volnék az ön véleményére. Ennyi, köszönöm. Cavallio az nächste. Cavallio úr asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, főigazgató úr, üdvözöljük itt önt a szakbizottságban. Először is szeretném megköszönni azt, hogy, hogy jó az működés az ön szolgálatával. Az egyszerűsítésről szóló jelentés csak a kezdet, a végrehajtás az önkezében lesz, és ha jól tudom, az egyszerűsítési folyamat végrehajtása nagyon is bonyolult, és valószínűleg akadályokat is fog majd találni a végrehajtás útján. Nagyon magabiztosak vagyunk, nagyon biztosak vagyunk abban, hogy az ön irányítása alatt a bizottság is nagyon elkötelezett lesz ennek irányába, és azt is szeretnénk elmondani önnek, hogy mi mindenképpen napirenden tartjuk az eszérüstés kérdését, és mindenképpen segítünk önnek abban, hogy átléphessen a nehézségeken, akkor, amikor majd alkalmazni fogja ezt az eszértési eljárást. Tudná egy kicsit pontosabban beszélni a, az időbeliségről? Lesznek olyan intézkedések, amelyeket azonnal bevezet, olyan intézkedések, amelyekhez nincsen szüksége, meg, nincs szüksége megváltoztatni más eh, rendelek, rendeleteket. Mi lesz majd a hetedik keretprogram értékelésével, és figyelembe véve az átlagos eh, személyi költségeket, azt érdekel engem ezzel kapcsolatban, hogy ön lát-e bármilyen fajta akadályt a végrehajtás előtt? Második kérdésem az az, hogy hogyan lehet biztosítékot kapni arra, hogy a jelenlegi helyzet nem fog megismétlődni. Úgy gondoltuk, hogy megoldottuk a problémát, de biztosítani kell azt, hogy ez nem fog ismételten megtörténni, mert ha jól értettem, a helyzet nem az előre nem látott tudományos eredmények miatt alakult ki, ez inkább a strukturális, illetve az irány, struktúrális kérdések, illetve az irányítás hiányához kötődik. A kockázat megosztási mechanizmus számos tagállam nem igazán fér hozzá ehhez a mechanizmushoz, főként a kis és középméretű országoknak van nehézség abban, hogy hozzáférjen az ilyenfajta projektekhez. Tudná ezzel kapcsolatban bármilyen fajta információval szolgálni. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Kálász úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Örök, örülök annak, hogy Smith úr itt van közünkben, más minőségében már dolgoztam vele együtt, és a lehető legjobb eh, benyomást szereztem róla, és eh, nagyon remélkedek abban, hogy az úgy gyümölcsöző lesz. Smith úr nagyon jó áttekintést eh, adott, kitért minden fontos tevékenységére. A názizára nagyon jól ismeri a különböző területeket, és szeretnék rámutatni egy állandó problémára. Smith meg tudja nekünk mondani azt, hogy tudja-e pontosan, hogy mi fog történni Lisszaboni stratégiával. A 2010-es elképzelésünk az az volt, hogy majd mi leszünk a legversenyképesebb része a világnak, amely tudás alapú társadalom. Azonban senki nem adott még választ nekünk, hogy, hogy eh, hogyan értékelték ezt az előző stratégiát. Most már egy újabb stratégiánk van, a 2020-as eh, program, és a pszichiátria háromfajta álmot különböztet meg. Az egyik, amelyben valaki a, a jövőt látja, a proféták álma, illetve vannak a, a, mentális zavarokkal rendelkezők álma. Tehát a három közül most melyikkel állunk szemben? Ha például megnézzük azt, hogy mi történt a múltban, akkor úgy gondolom, hogy a különböző problémák, amelyek struktúrális jellegűek voltak, azok ismételten felmerülnek. Ön is megállapította a bevezetőjében, hogy a befektetések 25% Európán kívül történik, és ez azt jelenti, hogy a mi részvételünk egyre inkább csökken nemzetközi szinten. Tehát egyre kevesebb, kisebb arányban veszünk részt a kutatásban és a fejlesztésben nemzetközi szinten. Egyfajta stagnációt is látni lehet Európában. Az innováció és fejlesztés területén még ugyanez Ázsiában növekszik. Azt is láthattuk, hogy kevesebb a magánberuházás a kutatásban és a fejlesztésben. Tehát ennek tükrében, és figyelembe véve minden problémát, természetesen szeretnénk az egyszerűsítés, stb., de mégis egy kicsit konkrétabb eredményeket szeretnék látni, szeretném azt tudni, hogy mit várhatunk 2010-ben, mert 2025-re kivetetett globális tendenciák azt, mond, azt mutatják, hogy Európa helyzete még nehezebb lesz. Figyelembe kell venni a válságot, a BRIC országok felemelkedését, illetve azt, hogy milyen nagy szakadék tátong az innováció, között Európában és Japánban például. És ön az innovációért felelős főigazgató, és a kutatás tulajdonképpen a, a pénz átfogatása, a az innováció pedig pont a fordítottja. Azon aggódok, hogy Európában igazából jobbak az egyetemek, mint Amerikában, de mégsem képesek arra, hogy a lehető legjobb egyetemek legyenek. Tehát nincsenek kiemelkedően jó egyetemeink. Európa Európában több tudományos tanulmány születik, de mégis nagy különböző, különbségek vannak az egyetemek között. Szeretném, hogy elmondaná azt, hogy ön mit gondol a 2020-as Európáról, és mennyire reálisak azok a szavak, amelyeket alkalmazunk 2020-szal kapcsolatban. De remélem, hogy itt nem csak nagy szavak maradnak meg. Sáci is, kollega következik. Teljes mértékben egyetértek eh, Kalasz úrral, tetszett az, amit mondott. Smith úr, gratulálok önnek, és minden jót kívánok a munkájához, mint eh, egy olyan főigazgatóság vezetőjeként, ami a legfontosabb az Európai Unióban. Hogyha említek néhány dolgot, JRC, ERC, EIT, IP7, JETI, IMI, SIP, Technology Platform, és még van egy új dolog is, az Innovation Partnership. Hát el kell mondjam, hogy még képviselőként, még szakértőjeként a témának, még így is egy kicsit már azért az idegesít. Először is nagyon különböző keretek, vonalak vannak, gyakran megkettőződnek a dolgok, és csak azt mondhatom, hogy az a megkezelőtés, amit Cavallo asszony elmondott, és mindenki együttműködött az ő munkájában, az ő jelentésében, illetve az egyszerűsítés, ez igazából kicsit abszurd lett. Lenne egy konkrét kérdésem, mondjon egy olyan landmark, Man on the Moon projektet, egy olyan kiemelkedő projektet, amelyet én bármely európai állampolgárként, mint európai projektet tudnék eladni. Ne jöjjön az ITER-rel, se, se nem a Galileóval, mert ezeket inkább negatív fényben látják az emberek. A kutatási térségünk további felaprózódását nem lehet megengedni, hogyha az Európai Unió legalább képes lenne arra, hogy a kutatási eszközökkel a hetedik kutatási keret programban 50 milliárd euró volt. Tehát, hogyha meg tudnak mondani azt, hogy hol vannak a különböző kutatások annak érdekében, hogy a kettős munkát el lehessen kerülni, ez jó lenne, de nem tudják ezt megmondani, mert nincsen adatbankjuk erre. A nyolcadik keretprogram esetében meg kell beszélni azt, hogyan lehet elkerülni a megkettőződést, és a Man on the Moon projekteket, az óriás projekteket hogyan lehet láthatóvá tenni az emberek számára. Például mindenkit érdekel például az egészségügyi kutatás. 30 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy le akarjuk közdeni a rákot. Nem sikerült ez, nem jött létre egy nagy ilyen projekt, de nagyon sok projekt, amelyek kialakultak az amerikai rák kutatási programból, azok nagyon sok embernek segítettek. Az ITER kapcsán szeretném elmondani azt, hogy I hear you, mondaná az amerikai, én értem ment, hallom önt, de azt is tudnia kell, hogy a parlamentnek elege van abból, és sajnálja azt, hogyha a tagállamok, illetve a bizottság nem képesek arra, hogy a projekteket megfelelően kezeljék. Csak egy érvet mondok önnek arra, hogy kulcsévetési szervként miért fogjuk ezt megnézni, hogyan történnek a dolgok. Mi, európaiak, ötször annyit fizetünk az iterre, mint az amerikaiak, vagy a japánok, vagy bárki más. Ezért nálunk lesz a székhely. Hogyha már ötször ennyit mondhatnánk, ha ötször ennyire beleszólhatnánk, az jó lenne, de ez nem így történik, hanem csak mi fizetünk többet. Ez azonban nem segít nekünk, és, ha nem, és nem vagyunk készek arra, hogy a SZIP-et vagy a hetedik keret, kutatási keretprogramot megváltoztassuk csak azért, hogy 30 év múlva lássunk valami eredményt az iterrel. Mindenképpen én sok sikert kívánok ennek a munkájához. Glante úr, ötten kértek még szót, plusz még meg kell a válaszokat is, négykor viszont lekezárunk ezt a vitát. Igen, köszönöm szépen elnök úr, tudja, hogy én mindig rövid vagyok és tömör, és jó, hogy Saci Makakis úr után szólhatok, ugyanis én azok közé tartozok, akik a, atomkutatást támogatják, azonban ehhez megfelelő menedzsment kell, mert ha nincs megfelelő menedzsment, akkor nem lesznek jó javaslatok. Mindenképpen kiállunk az ilyenfajta projektek mellett, de ehhez mindenképpen megfelelő menedzsmentre van szükség. A Galileiről nem is akarok kitérni, tudjuk, hogy milyen fajta viták vannak. Itt nem a kutatás problémájára van szó, hanem a tagállamok, illetve az érintett cégek problémájáról van szó. Vannak ismereteink, és beszéltem kisebb, közép és kisvállalatokkal, és tudjuk, hogy van bizonyos százalék előrejönzve ezen kkv számára a kutatás esetén, azonban nehezen tudják ezeket megszerezni, tehát hogyha már az egyszerűsítésről beszélünk, akkor a nyolcadik keretprogram kapcsán is ügyelni kell erre. Azt hallottam a kis és középvállalkozóktól, hogy nagyon nehezen tudnak konzorciumokat létrehozni, gyakran kizárják őket, mindig ugyanazok találkoznak, és nekik nincsen hozzáférésük. Van-e ismeretük arról, hogy, hogy valóban ezek a, a szemrehányások jogosak-e? Köszönöm szépen. Sí, grazie, president. Kancsan úr következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a bizalma, bizalom abban is megteremtődött, aki most először van itt. Ez az anyag, ami a kutatással és az innovációval foglalkozik, szerintem nagyon fontos, nagyon nagy a jelentősége. Mindenki beszél erről, az állampolgárok, a iparág, a képviselői, a politikusok, tehát hogyan lehet a válságból kilépni. A kutatás és innováció segítségével, és én nekem meggyőződésem, hogy meg tudjuk oldani ezeket a kritikus problémákat, a foglalkoztatás problémákat, és így tovább, hogyha ebben az irányban haladunk, de nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. Itt az ideje, hogy végre a szavakat most átalakítsuk ki, és megoldjuk a problémákat. Én tudom, hogy vannak azok a problémák, hogy itt Reggen, rengetegen beszéltek a plenárison arról, hogy a Galileo hol tart, és az összes több ilyen hatalmas projekt, és arról beszélnek, hogy micsoda forradalmi újításokról van szó, új infrastruktúrákról, amelyek nem fizikailag foghatók, de mégis nagyon fontosak. Tehát adottatok az a vélemény, hogy ebbe az irányba kell mennünk, és lökést kell adni a dolgoknak ebbe az irányba. De nem vagyok arról mondjuk meggyőződve, hogy az alapelveink kell probléma lesz, hogyha mondjuk megváltoztatunk valamit útközben, lehet közben változtatni, de például gondoljunk az ITER-rel kapcsolatos politikákról. Ugye ez egy nagyon vonzó projekt, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a Földnek milyen energiaforrásai vannak, és hogyan használjuk fel e, az energiaforrásokat, tehát az ITER kísérletet is sokkal jobban ki lehetne használni, az irányítását hatékonyabbá kellene tenni, nagyon komplex persze e, az egész, tehát nagyon hatékonyan kell mindent megszervezni. Ezek a megjegyzéseim, illetve a hozzáfűzni valóim, és azt remélem, hogy ezt a munkát minél előbb el lehet kezdeni, mert szerintem ez rendkívül fontos, elengedhetetlen a jövőnk szempontjából. Köszönöm. Éla, Herr Mitchell wollen Sie ja nicht betrunken machen, aber auch mm, nem szeretném agyon dicsérni, de szeretnék én is gratulálni önnek a kinevezéséhez, és többnek, mint szerencsésnek tartottuk azt, hogy pont önt nevezték ki. Nagyon örültünk ennek. Az első téma, amit szeretnék megemlíteni, az innováció és kutatás. Gyakran halljuk az innováció kifejezést, de el kell mondanom egyértelműen, hogy az eddigi hozzászólásai a biztosnak ezzel kapcsolatban eléggé homályosak voltak. Van egy új nevünk, de azonban a költségvetés ugyanez maradt, tehát eh, meg kell nézni azt, hogy mit is jelent az innováció témája, és eh, költségvetés szempontjából mit lehet tervezni. Az RSFF-fel kapcsolatban el kell mondani, hogy a parlament sohasem zárkózott el ettől, feltettünk 30 kérdést ezzel kapcsolatban, és ehhez az eszközhez az is kötődik, hogy milyen súlypontjaink lesznek a jövőben. Az RSFF tulajdonképpen pozitív, de egyfajta paradigmaváltást jelent. Kutatási eszközöket veszünk ki, és ezeket ipari projektek finanszírozására fordítjuk. A jövőben el kell azon gondolkodnunk, hogy itt nem csak egy eszközről van már szó, hanem egyfajta paradigmaváltásról, amelyről tárgyalnunk kell, és erről jelenleg még keveset tudunk. Az ITER-t illetően a kollégák hoz is szólva, az EPP-ben írtunk egy dokumentumot az ITER-ről, számos követelést fogalmaztunk meg a menedzsmentes struktúrát illetően. November 11-től nem csak mi, hanem a költségvetési kollégák is beszélnek majd az ITER finanszírozásáról, és ezért rendkívül fontos lenne az, hogyha a szakbizottságunk egy közös véleményt tudna kiformálni ezzel kapcsolatban, és még a költségvetési folyamat megindulása előtt ezt egy, egy levél formájában eljutatnánk a Költségvetési Bizottsághoz. Hiszen november 11-től egy költségvetési megoldást kívánhat találni a költségvetési szakemberek, de nem feltétlenül egy szakmai ö, döntést fognak hozni a mi szemszögünkből. Makakis kolléga már mutatta a TRC-t, az Európai Bizottság elnöke szeretne egy tudományos szakértőt, egy olyan, olyasmi tudományos tanácsadót, mint ami Amerikában is van, aki elég domináns szerepet játszik. A kérdés, ami felmerül, az az, hogy mit is jelent ez az ön főigazgatósága számára, tehát az Európai Bizottság elnökéhez kerül -e egy része ezenek a témáknak, vagy a, biztos, a szakbiztos lesz az, aki felelős lesz ezeket a témákért, és mi lesz a GRC-nak a jövője? Ez az Európai Bizottságnak egy, egy tanácsadói része lesz, hogy hogyan fog ezt kinézni? Ez lenne a kérdés. Következő pontként a KKV-khez kötődik. Egyrésztről európai nagy projekteket szeretnénk, lehet, hogy igazán ebben is a címmakaki szúrnak. Másrésztről viszont azt látjuk, hogy pontosan ezek a nagy projektek, a közepes méretű európai nagy projektek nem megfelelőek a KKV-k számára, nem lehet őket bevonni ebbe. Ezért el kell azon gondolkodnunk, hogy mennyire tudunk szembenézni a saját hazugságainkat, tehát a KKV-k részvételét követeljük, akkor bizonyos hogy szükség van a programokba, vagy pedig európai napületeket akarunk, és akkor azt mondjuk, hogy ez túl nagy terhet jelent a KKV-k számára. Köszönöm szépen. Herr Perello. Perello úr. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék felszólalni, hiszen a főigazgató úr az új a főigazgató úr most kezdi meg a munkáját. Csatlakozom a kollégáimhoz, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy itt két fontos kérdés van előttünk, amelyekkel foglalkoznunk kell. Az egyik ugye ez a félidős programozás, a másik pedig a nyolcadik keretprogram. Ugye vannak nehézségek, a, ezeket megtapasztaltuk a hetedik keretprogram során, és szerintem ennek a szakbizottságnak is érdemes lenne ezeket megbeszélni. Két rövid megjegyzést tennék még. Az egyik, hogy szerintem nagyon jó lenne, hogyha építsünk a, hogyha építenénk a múltra, tanulnánk az a hibákból. Talán nem sikerült elérni a múltban mindent, amit szerettünk volna, hogy Európa fejlődjön. A másik téma pedig több kollégám is megemlítette azt a témát, hogy a foglalkoztatást kellene javítanunk, és ide be kell vonni a kutatást és az innovációt is. De mi az alap célkitűzésünk? Az, hogy a kutatási eredmények teremtsenek új munkahelyeket, a kutatási eredmények járuljanak hozzá az új munkahelyek megteremtéséhez, és ezért kellene, erről kellene alaposabban elgondolkodni ezekben a napokban. És végül pedig a legeslegutolsó dolog, ugye az egyszerűsítés. Szerintem hogyha jól végzik, akkor az egyszerűsítés valóban növekedéshez vezet, valóban segíti Európa fejlődését. Ezért ennyire fontos. És így valóban mindent meg lehet majd, meg lehet majd látni az eredményét. Mindenkinek nagyon jó munkát kívánok, és köszönöm. Yes, Chair. Uh, out of uh, politeness, I will abstain from asking... Lamberts kolléga, uh, udvariaságból kértem csak szót, rövid leszek, 5 perc múlva szavaznom kell az Ekon bizottságban, uh, és talán találkozhatnánk majd külön, hogyha többi kérdést uh, megvitassuk. Elnézést kérek, nem tudom meghallgatni a válaszokat. Hat man selten, das ist ein ordentlicher Vorgang. Gyakran nem gyakran történik ilyesmi. Főigazgató úr, öné a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen mindannyiuknak a megjegyzéseiket. Úgy gondolom, hogy Madurell úr asszony joggal vetette fel az egyszerűsítést, és ez már hangsúlyozza azt a kérdést, amit Kevály asszony is kérdezett, mit várhatunk most, és mit várhatunk később. Amit szeretnénk, az a gyors eredmény, és ezt úgy el tudjuk élni hogy ne kelljen megváltoztatni a jogalkotási keretet. Azonban szeretném bevezetni a átlagos személyi költséget, szeretnénk a KKV számára általányt, és szeretnénk bizonyos rendelkezéseket ahhoz, hogy értelmezni lehessen az eljárási szabályokat. A, a organigramunk, amelyeket kiadunk holnap a főgazdaság régére, részére, az megfelelnek az elvárásnak. Biztosítjuk azt, hogy az eljárások, a szabályok, megfelelő módon végrehajthatók legyenek a bizottság, a főgazdaság különböző szervez, szerve, szolgálatainál. További javaslatokat fogunk tenni karácsony, karácsonyig, és a részvételi eh, szabály bármilyen módosítása, azt 2011 végére fog elkészülni, akkor fognak megjelenni a részleteli szabályzat új szabályai. Beszéltünk a 8. keretprogram költségvetésről, és azt mondták, hogy magasabb költségvetést szeretnének. Én mind a 2020-as költségvetési tervezetben azt láttam, hogy a kutatás és fejlesztés az mindenképpen prioritást jelent. A 2020-as stratégia célja az az, hogy mindent okosabban és zöldebben végezzünk el. Hogy lesz-e több pénz a kutatásra fejlesztésre, az egy kérdés, de remélem, hogy lesz. Természetesen az önök kezében is van a kérdés, hiszen a tanács mellett önök a költségvetési hatóság, de mindenképpen Európában tudás alapú társadalmat szeretnék létrehozni, és csak beruházással lehet elérni. Itt erre. Ez egy olyan kérdés, amelyet mindannyian felvetettek, Július 1-én neveztek engem ki. Az ITET első naptól kezdve figyelemmel kísérem, főként a kocsvetési kérdések érdekelnek ezt illetően. Remélem, hogy az egyeztetésben gyorsan le lehet ezt zárni. Itt további költségtúlépések lesznek. Nem abban a periódusban, amikor én leszek a főigazgató, és ezt ne, nem tudom elfogadni tekintettel a menedzsmentre meg kell nézni azt, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy a menedzsmentet, az irányítást áttekintsük. Erre is javaslatot fogunk tenni önnek, önöknek is, illetve a minisztertanácsnak is. De már most is voltak változtatások, néha drasztikus változtatások is, mind az itten főigazgatóját, mind pedig a Fusion for Energy vállalat igazgatóját is leváltották Barcelonában, tehát személyi szinten már elég sok változás történt, annak érdekében, hogy olyanok legyenek ott, akik tényleg értenek az irányításhoz, és nem csak azért vannak ott, mert politikai szempontból nevezték őket ki. Én gondolom, hogy olyan emberekre van szükség, akik tényleg ismerik a munkát, tudják a munkát, és el is végzik azt. Említették az R SFF. Szeretnék erről sokat beszélni, viszont van Erika is. A nagyméretű ipari projektek számára ez jó lehet, a kkv számára ez túlságosan komplex, és ez kötődik a célcsoport sajátosságához is. De el kell mondjam, hogy az elmúlt hónapokban nagyon innovatív módját megtaláltuk annak, hogy elérjük a KKV-kat, például az RSFF által hitelt adunk az Eindhoveni Egyetemnek, hogy ott együtt tudjanak működni innovatív KKV-kkal. Tehát ahelyett, hogy egy-egy KKV-nek adnánk támogatást, egyfajta csoportot választunk ki, és amit láttam projektbe, az, az első projekteknek nagyon tetszettek. Kevályó asszony említette az egyszerűsítést, erre már kitértem én is, elmondtam, hogy fogunk gyorsan megtenni. Ezen kívül az RSFF-fel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy ha bár ez egy új eszköz, nagyon gyorsan alkalmazásra került, számos hitelt már, kölcsönt már kiadtunk, de mégis vannak olyan tagállamok, amelyek részt vesznek ebben, de társult országok is, például uh, Izrael is részt vesz ebben. Tehát fokozatosan nő az elismertség ennek, és vannak azért még hiányosságok, ahogy e- Erika Mann is eh, rámutatott. Eh, Említettem azt is, hogy hogyan próbáljuk megválaszolni az ITER kérdéseket, hogy ne legyenek további költség túllépések. A biztos is nagyon elkötelezett ennek irányába, hogy ellen kell a költség túllépést. Kálász eh, úr utalt a Lisszaboni stratégiára, és eh, a véleményem szerint a Lisszaboni stratégia igazából sikeres volt, mert egy olyan stratégia volt, amely a kutatást, az innovációt eh, előtérbe helyezte. Természetesen Európa 2010-re nem lett a legversenyképesebb tudásalapú társadalom a világon. Nem értük el ezt a célt, de óriási előrépést tettünk azáltal, hogy az innovációt és a kutatást az előtérbe helyeztük. A kudarca a Lisszaboni stratégiának az volt, hogy a tagállamok nem érezték ezt magukénak. Ez egy Brüsszel által erőltetett folyamat volt, és nem igazán érezték ezt maguknak a tagállamok. És ezért a 2020-as stratégia, amiről sokat beszéltünk a önökkel és tagállamokkal is, sokkal nagyobb esélye van arra, hogy sikeres legyen, mert sokkal inkább maguknak érzik a tagállamok ezt. Amikor innovációs és kutatási kérdésekről beszélünk, akkor a tagállamoknak is felelősséget kell vállalniuk. 95% a támogatásoknak a tagállamok zsebében van, és csak akkor tehetjük Európát erősebbé, hogyha a tagállamok elkötelezettek. És erre látunk példákat is olyan tagállamok esetében, akik sokat fektetnek a tudási alapú társadalomba. Németország 2010-ben 12 eh, eh, milliót költött a kutatásfejlesztésre, ez 2%-os eh, növekedés az előző évhez képest, és sokkal nagyobb növekedés a 2005-ös évhez képest. A alapú társadalmat csak akkor tudjuk felépíteni, hogyha befektetésekre is készek vagyunk, az északi országok is készek erre, és nem csak mi fektetünk be alapú társadalomba 5% a kiadás Szingapurban, évente 20%-kal növekszik Kínában, tehát a alapú társadalom nem csak Európában szerepel a napirenden, nagyon nagy hangsúlyal, hanem a távol-keleten is sajnos Európáról nem mondható ugyanaz a készség, mint távol-keletről a pénzelosztásában. A magánszektor szerepe is fontos. Itt lemaradtunk Japántól, az Egyesült Államoktól. Makakis úr is beszélt a különböző instrumentumokról. Nagyon fontos, hogy felülvizsgáljuk ezeket az eszközöket. Kavályó asszony jelentésében is szerepel ez, hogy el tudjunk mozdulni ettől a zavarodottságtól, a, a tudományos társadalom, közösség és az iparág szereplői részéről. Nagyon fontos, hogy az eszközöket a mai szinthez képest jobban kihasználjuk. Aztán olyan projektekről is beszélünk, amelyek úgynevezett zászlóshajó vagy kiemelt projektek. Például az egészséges idősödés is nagyon fontos kérdés. Az Alzheimer-kor például nagyon lényeges az állampolgáraink szempontjából. Jelen pillanatban most van az a történelmi pillanat, amikor már a gdp ink 1%-át felemészti az Alzheimer-kor kezelése. Ez óriási kiadás, amellett, hogy óriási társadalmi probléma. Össze kell fognunk a tagállamoknak, a bizottságnak, a régióknak, hogy valóban ezt a kérdést megoldhassuk. A kutatás pedig nagyon megosztott. Több száz kis nemzeti program, a regionális program, és elvesztegetődnek az erőforrások. Mindig meglepő, hogy amikor például az Airbus esetében Európa összefog, akkor tudunk versenyezni a világ szinten, globális szinten. A kutatás területén miért nem tudjuk ezt megtenni? Én nekem ez is fontos kérdés lesz a következő hónapokban a főigazgatói minőségemben. Nyolcadik keretprogram. Minden egyes eurót indokolnunk kell, amit a programra költünk az adófizetők felé és európai szinten valódi értéket kell képeznünk. ITER. Igen, igaza van a kollégának, vannak problémák. Én mindent megpróbáltam megtenni, hogy intézkedések történjenek, akár drasztikus intézkedések, hogy a projekt valóban előre haladjon. Muszáj kihasználnunk ezt a lehetőséget, nincs más választásunk. Nagyon fontos, hogy ez hatékony is legyen a finanszírozással, irányítással kapcsolatos kérdéseket meg kell tudnunk oldani, és igazuk van, az Európai Bizottság szerepe az irányításban nem annyira nem teljes körül, de nagyon sokat költünk erre a projektre, és ennek befektetésnek kell lennie. Ami a fúzióval kapcsolatos észrevételt illeti, ezzel kapcsolatosan már megnyilatkoztam. A kis vállalkozásokkal kapcsolatosan valóban igaza van, nagyon fontos cél, kitűzés, célcsoport a keretprogram szempontjából. A kiadásaink 50%-át erre a körre szálljuk. Éler úr nagyon igaza van, valóban döntenünk kell, hogy nagyméretű, látható projekteket akarunk, nagy résztvevőkkel, vagy pedig a KKV-ket akarjuk megcélozni, ez egy egészen más terület. Nagyon őszintének kell lennünk ebben a döntésben, mindent nem lehet egyszerre. Kanszian úr, valóban a fúziós energia nagyon vonzó lehetőség, jobb irányításra van szükség az önök támogatásával, és Eiler úr is elmondta nagyon világosan, hogy Barazó úr is kijelentette, hogy egy tudományos tanácsadót kíván kinevezni, úgy gondolom ez nagyon jó elképzelés. Barazó úr tanácsadói közgazdászok. Nagyon jó jel volna, hogyha szeretne egy olyan tanácsadót, aki tudományos világból érkezik, és számára ezek szerint fontos, hogy megalapozott döntéseket hozzon tudományjal kapcsolatos kérdésekben. Ez kiváló elképzelés, és nagyon fontos, hogy megfelelő együttműködésben dolgozzanak ezek a kutatók, illetve a vezető tudós a megfelelő fórumokkal. Igen, a hetes keretprogram tanulságait le kell vonni a jövőre nézve, és természetesen nagyon sokat kell azon dolgoznunk, hogy a nyolcadik keretprogram létrejöhessen. Önökkel, az Európai Parlament tagjaival együttműködésben köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, Smith úr. Nagyon sok sikert kívánunk új munkakörében. Az iterrel kapcsolatos levél lelőszefüggésben bizonyára egyetértés lesz, és majd ezt elkészítjük. Tovább lépünk a következő napirendi pontra, a 20. napirendi pontra. Kérem eh, a két előadót, hogy eh, jöjjenek a pulpitusra. So, meine Damen und Herren, wir machen weiter, weil wir auch ein bisschen uns beschleunigen müssen. Hölgyeim és Egy kicsit gyorsítsuk fel a dolgokat. Üdvözlöm a két felszólalónkat a megosztási pénzügyi mechanizmus félidős értékelését fogjuk hallani Erika Mántól, aki egészen az utóbbi időkig a kollégánk volt, és Lux a másik előadónk. Remélem, hogy technikai szempontból minden menni fog, úgyhogy már meg is adom Mán asszonynak a szót. Nagyon örülünk, hogy itt látjuk. Most más a státusza, ugye, más a kalap, úgymond más a pozíciója, de ettől függetlenül is nagyon örülünk. Igen, válaszolja a kollégan, én is nagy örömmel látom itt az ismerős arcokat, nagyon jó érzés újra itt lenni, és örülök, hogy ön elnököl. Elnézést kélek, mindenki megtalálja majd ezeket a papírokat. Remélem mindenki megkapta az anyagot, szétosztották. Nyugodtan nézzék az, a bemutató közben, mert ezek a képernyők elég kicsik, nem lehet jól látni a betűket. Tehát én most a az RSFF eszközről, azaz a kockázat megosztási pénzügyi mechanizmusról fogok beszélni, beszélni ami, amit a parlament ugye támogatott. Egy milliárdról van itt szó, ugye két részben a döntés tehát még a hetedik keretprogram, elő, hetedik keretprogram előtti döntés volt ez, hogy történjen egy félidős értékelés, és most jutottunk el ehhez a félidős értékeléshez. Tehát akkor kérném az első diát. Tehát itt az első dián lehet látni, hogy ez a kockázat megosztási pénzügyi mechanizmus finanszírozása honnan származik, az együttműködés és a kapacitások specifikus programokból. Idén megtörtént az értékelés, tehát 2010-ben és ezt az értékelést független szakértők végezték. Tehát ez a, a klasszikus, a tipikus eljárás. Nincs olyan sok időnk, ezért rögtön a hatáskörre szeretnék rátérni, hogy mit is fed le ez, a, ez az értékelés. Hogy hatan kezdtük a munkát, hat szakértő ült össze, és Szöte úr volt, Maastrichti professzor volt a téma felelőse, és nagyon érdekes, de nem csak érdekes, hanem rendkívül tapasztalt és jól képzett szakértők csoportja volt ez a munkacsoport. Megfelelő határidőre el is végeztük a munkánkat, és minden kérdést megvizsgáltunk, minden feladatot teljesítettünk. Tehát megkérdezték tőlünk, ugye, hogy mennyire releváns, mennyire hatékony, mennyire átlátható ez a mechanizmus, fenntartható-e, és megvannak-e a szinergiák, valamint mi a hosszú távú hatása. Nézzük a következő diát, még egyet ugorjunk, igen. Tehát ha ezt az eszközt nézzük magát, ezt a mechanizmust. Én nagyon szeretem egyébként, és szerintem az Európai Parlament, a bizottság és a tagállamok is kiváló munkát végeztek. Nagyon jó gondolat volt ennek a mechanizmusnak a létrehozása. Ez egy egészen különleges mechanizmus, a három legfontosabb területet foglalja magába, a kutatás, a fejlesztés és az innováció. Ez a három terület kulcsfontosságú az EU úgymond innovációs menetrendje szempontjából is. Tulajdonképpen a, az EIB tapasztalata és az Európai Bizottság tapasztalata érhető itt el. És természetesen tovább is dolgoztunk, és akkora tudást halmoztunk fel, hogy ez erre nyugodtan építhetünk a következő program beindításakor, de erre majd még visszatérek később. A harmadik dolog, ami nagyon érdekes, az az, hogy itt eszközök egyfajta vegyítéséről van szó. A lényeg a kölcsönzés, szerintem ez a legfontosabb aspektusa ennek az eszköznek. A piacról kapjuk a finanszírozást, és az EIB kezeli leginkább, természetesen az Európai Bizottság támogatja az EIB-t ebben a munkában. De az EU-s oldalról 1 milliárd euró érkezett, ugye két részben, tehát 500 millió, és még egyszer 500 millió, ami remélhetőleg ez majd felszabadul, amennyire minél előbb felszabadítják ezt az összeget, ehhez az önök támogatására is szükség van. De a lényeg az az, hogy ehhez az 1 milliárdhoz még 1 milliárd érkezik az EIB oldaláról. Tehát ez nem hogyha ezt a pénzt nem használják fel, akkor is ott van, és egyfajta garanciaként, tartalékként ott marad, és ez nagyon fontos. egyfajta védő párna mondjuk ez a tartalék egy milliárd, amely lehetővé teszi azt, hogy még 10 milliárd eurót tudjunk a piaci a piacról, piaci finanszírozásból felhasználni. Tehát ez az eszköz erre támaszkodik, úgymond a hitelnyújtásra támaszkodik, és szerintem ezért annyira fontos egy egészen egyedülálló eszköz, amit mi az Európai Unióban kifejlesztettünk. Megvannak a, hogy kik, kiket célzunk meg, lehetnek egyetemek, lehetnek magáncégek, lehetnek állami társaságok, és így tovább. Mondjanak bármit, én akár később még hajlandó vagyok azt is megvizsgálni, hogy bővítsük-e ki a célzott társaságok körét, hogy kiveheti ezeket a hiteleket igénybe. A következő dián láthatják, ez egy általános áttekintés, láthatják, hogy hogyan osztjuk szét a rendelkezésre álló finanszírozást. De kérem, vegyék figyelembe, hogy csak 2009 végéig szerepelnek itt az adatok, persze vannak újabb fejlemények azóta. A lényeg, ami érdekes az, ezeknek a lebontása. Tehát ugye pirosan lehet látni a folyósított pénzeket, a narancssárga az a, az aláírt úgymond pénzek, a zöld pedig a jóváhagyott összegek, a legkisebb oszlop a piros, és ami érdekes, ez az egyetlen, amire szeretném itt felhívni a figyelmet, a többit azt mindenki nyugodtan nézegetheti majd később az irodájában, hogyha ráér. Ne felejtsük el, hogy ez az egész 2007-ben indult, lehet látni, hogy nagyon lassan indult, kicsi volt a lendület, 2008-ban azért már javultak a dolgok, de hirtelen hatalmas növekedés lehetett látni 2009-ben, is. ennek az oka hogy a pénzügyi és gazdasági válság volt. E-, ez itt a kiváló eszköz, amelyet fel lehetett használni, tehát nyilván senki nem tudta előre, hogy ez a válság be fog majd következni, de mégis kiváló volt ez a, ez a mechanizmus, működött a piacon, és annyira zseniális megoldás ez a, ez a tőke garancia, ez az egymilliárdos tőke garancia, hogy ez lehetővé tette, hogy a piacról ö, tudjunk finanszírozáshoz hozzáférni, mert egyébként az ennyire kockázatos projektekre nem lett volna, nem tudtunk volna finanszírozást szerezni, de így ez lehetséges volt. Tehát látják ezt a növekedést. Ha a legfrissebb adatokat látnák, akkor az is kiderül, hogy még tovább nőttek itt ezek a számok. És a második dolog, ami érdekes, erre később is rá fogunk még térni, hogy már eleve meghaladtuk a, a terveket, tehát a célkitűzéseket már tervezett szintet már meghaladtuk, most kellene 5,5 milliárdnál tartani, és hát láthatják, hogy a számadatok már 6 fölött vannak, tehát már 6 milliárdot is meg haladtuk. Ez volt ugye 2009 végén, tehát ha jól tudom, akkor most így 2010 vége felé 8 milliárd eurónál tartunk. És két szakértőt, John David Marlowe-t neveznék meg a bizottságtól, és az ő csapatát kiváló kollégák, és már Tőge az Európai Beruházási Banktól, akik velünk dolgoztak. Az ő nevüket mindenképp meg kell említenem. Hát nézzék meg ezt a növekedést, ne felejtsék el. A következő dián lehet látni az egyes projekteket, tehát teljes áttekintés arról, hogy mit is lehet finanszírozni. Tulajdonképpen bármi finanszírozható, bármi, ami kutatással kapcsolatos, tehát mondjuk bármi, aminek esetleges gazdasági alkalmazása van, gyakran a kutatásoknak a leges-legelső fázisa finanszírozható, az újonnan induló társaságok finanszírozása, és így tovább, egészen odáig, hogy mondjuk az új generációs termékeket finanszírozzuk. Ez, ezek mind-mind az innovációs szakaszhoz kapcsolódnak. És szerintem mondjuk így az egyetemi tevékenységhez is kapcsolódik, vagy tehát mondom az újonnan induló kis cégek, a klasszikus projektek, amelyeket az üzleti vállalkozások indítanak. A következő díján látható a jóváhagyott projektek besorolása. Mi itt a lényeg? És megint mondom, hogy 2009 végi adatokról itt van itt szó, tehát hogy már 62 projekt szerepel itt a dián, de ugye most már 70-nél tartunk. Nem akarok senkit sem bombázni a számadatokkal, túl sok lenne, hogyha mindent részletesen elmagyaráznék. A következő dián látható az országonkénti lebontása a projekteknek, a tagállamok és a társult országok is itt vannak, 19 tagállam és két társult ország. Láthatják, hogy a legnagyobb rész ugye németországi, és van egy talán meglepetést okozó adat, Franciaország részesedése elég kicsi. De ne felejtsék el, hogy Franciaországban van egy hasonló nemzeti program, és a számadatok megértéséhez mindig ismerni kell a hátteret is, de ettől függetlenül azért ezen még lehetne javítani. Aztán másfelől még lehet látni az új tagállamokat is, ugye, hogy itt is érdekes, ugye Magyarország részesedése egészen magas, Lengyelország sem rossz, és aztán a társult országok között persze nincsenek meglepetések, hát mindig nagyon jó jók ezek az országok, tehát ugye Izrael, Törökország mindig részt vesz, Izrael mindig vezető szerepet játszik, pláne ha kutatásról és innovációról van szó, és a következő dián még látják is majd, hogy miért van ez így. Azért, mert az egyik konkrét kutatási területhez kapcsolódik az ott elvégzett munka. Tehát itt lehet látni megint a jóváhagyott projekteket, de most már az ágazatok szerinti lebontásban. Azt hiszem, hogy ez sem túl meglepő, de ettől függetlenül nagyon érdekes tudni, hogy a legnagyobb részesedése ugye az iparnak van, Nyilvánvaló, hogy a legtöbb esetben itt történik az innováció a tagállamokban, és a második pedig a természettudományok, az élettudományok, itt nagy növekedés lehetett látni egyébként szerte Európában, és ez kötődik Izraelhez, mert Izraelben ez az egyik legfontosabb terület, ahol kutatásokat végeznek. Hogy ez miért? Nem tudom, ezt talán megvitathatjuk egy nap, nagyon szívesen önökkel, akár meghívhatunk szakértőket Izraelből, mondjuk a kutatási minisztériumból, mert valóban nagyon érdekes az, hogy a kormány rengeteget fordít erre az ágazatra Ja, hát tulajdonképpen hasonlóképpen, mint ahogy ezt mi tesszük, tehát magán és állami beruházások támogatják a kutatásokat. Aztán jön az energia, és az információs kommunikációs távközlési ágazat. A kutatási infrastruktúrának a részesedése egész kicsi, szerintem erről is fogunk majd még később beszélni. Ami pedig a portfóliót illeti, azt hiszem, hogy már ezt bizonyos mértékig megbeszélték a főigazgató úrral, Smith úrral. Ja, azt hiszem, hogy ez is érdekes. A bizottság és az EIB nagyon sokat dolgozott ezen az áttekintésen, ami most egyszerűnek tűnik, de meg kell mondjam önöknek, hogy elég nehézen sikerült elérkezünk ezekhez a számadatokhoz. Tehát 60% körül van a nagy társaságok aránya, akik részesülnek ezekből a hitelekből. De hogyha most azt gondoljuk, hogy itt nagy társaságok kapják ezeket az összegeket, akkor érdemes az egyes projekteket megvizsgálni, mert nem arról van szó, hogy egy nagy társaság megkapja a hitelt és kész, tehát nem így működik, hanem egy nagyon konkrét, kézzelfogható projektről van szó, amely egyébként nem működhetne, ahol másképp, amire másképp nem kapnának finanszírozást. Mert ne felejtsék el, hogy a kockázati elemeknek mindig jelen, mindig jelen, kellene, jelen kell lenni. Tehát hagyományos módon az adott vállalkozás nem tudna hozzáférni finanszírozáshoz, hogyha nem lenne ez a megosztási pénzügyi mechanizmus. Tehát nevezhetek én néven cégeket, a Philips, amely a nyitott innovációs projektet működteti Eindhovenben. Ez egy nagyon innovatív projekt, nagyon újdonságról van szó, és rengeteg kis vállalkozás vesz ebben részt, tehát én meg, engem meglepett, amikor megláttam, hogy hány KKV dolgozik ebben. Azt hiszem, hogy több mint 40 KKV volt itt, de azt mondták, hogy még ennél is többen vannak. és gyakorlatilag szerte Európában működnek ezek a KKV-k, a Hollandiából, de más tagállamokból is jöttek résztvevők, és Eindhoven környékén működnek együtt. Ez egy nagy központ, hogyha valaki errefelé autózik, akkor láthatja már az autópályáról a körgyűrűről tehát kérem, vegyék ezt, ezt a hátteret figyelembe, amikor meglátják itt a 61%-ot, és azt, hogy 60% fölött van a nagy társaságok aránya. Ugyanez a, a KKV-k esetében, tehát a második kategória esetében ugyanezt mondhatnám el. Jó számadatokat szeretnék még mondani, frissebbeket a kicsi társaságokra vonatkozóan. 2009-ig azt hiszem, hogy kettő ilyen volt, most talán több van 2010-ben, de még mindig az értékelés zajlik. Ettől függetlenül két klaszter eh, van, úgymond két ilyen csoportosulás, az egyik az Eindhoven, a másik a Metinvest, ami mögött még szintén nagyon sok KKV van, tehát ezt eh, mindig észben kell tartani. És talán érdemes elgondolkodni rajta, tehát a KKV-knak jobb így dolgozni, mert megvan a platform, ami segíti őket a munkában. A midcap Tehát ezek olyan társaságok, amelyek kb. 500 főt foglalkoztatnak, az ő részesedésük sem rossz, aztán eljutunk az 1000 munkavállalót foglalkoztatott cégekig, majd a 2000-3000-ig. Nem igazán meg a vállalatokról van szó, de azért mégis. Tehát úgy mondanám, hogy a klasszikus európai társaságokról és láthatják itt azt is, hogy ugye a kutatási központok, úgymond az egyetemek, kutatószervezetek és így tovább. Svédországból a Karolinska Egyetemről tudom, hogy van egy nagyon jó projekt, ezt érdemes lenne egyébként az egyetemek részvételét jobban megvizsgálni, mert kiváló projektek működhetnek. Én önöket csak erre bíztatnám, mint parlamenti képviselők, hogy vizsgálják meg még jobban az egyetemek részvételét. Vannak itt akadályok. Egyes tagállamokban, például Németországban az egyetemeket ne, egyetemeknek nem engedélyezik azt, hogy ilyen finanszírozáshoz hozzáférjenek, tehát nem vehetnek fel ilyen típusú hiteleket, egyszerűen ilyen a törvényi szabályozás. Úgyhogy ezt érdemes lenne megvizsgálni. Kérem, hogy vizsgálják meg ezt a kérdést. Ez egyik legnagyobb, legkomolyabb akadálya annak, hogy a kutatásokat végezzék. Hát az egyetemek nagyon sok területen aktívak. Az egészségügyben rendkívül fontos, és ugye persze bevételek is kell, hogy legyenek, de hogyha ha nincsenek, akkor az probléma, de nagyon sok esetben megvannak a bevételek is, meggenerálják a bevételeket, tehát érdemes lenne ezt megvizsgálni. A következő dián szerintem az érdekes szem a legutolsó, hogyha a teljes beruházási összeget megnézzük. Még egyszer emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ugye itt van ez az egymilliárdos milliárdos garancia a közösségi költségvetésből, amihez 10 milliárd jön a piacról, tehát 10 milliárd piaci hitel, és jön még 6 milliárd a magánszektorból. Ezért ennyire fantasztikus ez a mechanizmus, ez az eszköz, mert végül a teljes összeg eh, hatalmas összeg, és ezt semmilyen más mechanizmussal nem tudnánk elérni, ami a rendelkezésünkre áll most. Hadd vagyom le, tehát még a záró következtetéseket gyorsan. Már korábban is említettem, hogy innovatív, eh, kereslet vezérelt eszközről van szó, minden egyes esetet külön-külön vizsgálunk, az idővel rengeteg változás lehet, ami nagyon jó, az elmúlt években ezt láttuk is, ugye nagyon nehéz gazdasági idők voltak, nagyon nehéz volt a bármilyen fajta hitelhez a hozzáférés, tehát ideális eszköz volt a kezünkben ez a mechanizmus. A kockázatosabb projektek azt hiszem, hogy semmilyen más finanszírozást nem is tudtak találni a piacon. Tehát szerintem rendkívül sikeres dologról van szó, ki kellene bővíteni a jogosultak körét, és inkább erősítsék meg ezt az eszközt a következő keretprogramban. Tehát az átfogó értékelésünk az az, hogy nagyon hatékony, nagyon érdekes, sikeres eszköz. Tíz ajánlást fogalmaztunk meg zárásképpen, amely látható majd a dián a következő. A két időszakra nyilvánvaló. Az első, a, ami most vár ránk, a 2011-től 13-ig tartó időszak. Mi itt a legfontosabb? Ezt már elmondtuk, ehhez szükség van az önök segítségére. És Krisztián élet látom ott, Élert, aki támogatott bennünket ennek a programnak a kialakításában, megtervezésében. Tehát a legfontosabb az az, hogy ez az 500 millió eurós összeg felszabaduljon méghozzá minél előbb. Ugye 400 millió a az együttműködési speciális programból és a kapacitásokból még 100 millió euró. Ez már korábban ugye szerepelt a megállapodásban, a jogalapban benne van, a hetedik keretprogram a jogalapja ezt előírja. Tehát itt kritikus fontosságú döntést kell meghozni. Tudom, hogy nagyon sok fontos döntés van a hetes keretprogrammal kapcsolatban, de még egyszer elmondom, hogy nagyon nagyra értékelnénk, hogyha támogatnák ezt a programot, Kérem, ne felejtsék el, hogy már most ugye meghaladtuk a tervezett határértékeket, a becsült határértékeket, amelyeket ugye a program elején fektettünk lehetett most már ugye 8 milliárdnál tartunk, és, egy, és akkor az azt jelenti, hogy már csak 2 milliárdunk maradna 2011-re, és a várakozások pedig mások. Az EIB, illetve a bizottság arra számít, hogy legkésőbb mondjuk tavaszra, nyárra hogyha ennek az összegnek a felszabadítása nem történik meg, akkor le kell zárni a programot. A gazdasági válságnak pedig nincs vége, tehát nagyon sajnálatos lenne, hogyha ez következne be. Kockázatos projekteknek a helyzete nehéz, egyre nagyobb az igény a finanszírozásra. Tehát eh, kár lenne veszni hagyni a lehetőséget. Tehát ez a legfontosabb dolog, amire szeretnénk Önöket megkérni. Tudom, hogy nagyon sok mindent kérünk, de a második kérdés az, hogy meg kell vizsgálni egy további 500 milliós hozzájárulás felszabadítását az hetedik keretprogram forrásaiból. Ezt természetesen önökre bízzuk, vizsgálják meg ennek a lehetőségét, hiszen hogyha még ez az 500 millió rendelkezésre állna, még akkor is további garancia lehetőségekre lesz szükségünk jövő év végéig. Így is szoros a finanszírozásunk, nagyon sajnálatos volna, hogyha megszűnne ez a pénzügyi finanszírozási lehetőség 2011-től. Az 500 millió nagyjából 5 milliárd finanszírozást jelent a piacról, ezt ne feledjék el. 2013 utánra vonatkozólag nagyon röviden. Az ajánlásunk az, hogy bár ez az összeg óriásénak tűnik, de hogyha azt nézzük meg, hogy az cégek, egyetemek, kisebb-nagyobb vállalkozások milyen lelkesen fogadják ezt az instrumentumot, tehát az a kérdésünk, vagy kérésünk, hogy 5 millióra, 5 milliárdra növekedjen ez a költségvetés. Ellenkező esetben ezek a projektek kudarcba fordulnak. Természetesen ez egy kockázatos eszköz. Egyéb esetben a pénz ott marad, még kamatot is lehet nyerni rá a piacról ez egy nagyon ügyesen összetett eszköz, ezért javasoljuk azt, hogy az egy vagy a másfél milliárdhoz képest is egy növekedést el tudjunk érni. Hogyha valaki további tájékoztatást igényel, akkor a bizottsághoz fordulhatnak, a szakértőkhöz, az EIB, EIB is ad erről információt. Szeretnénk, hogyha minél több minél inkább a monitoring érvényesülne a program tekintetében, nem csak két és fél évente kell értékelni a programot, hanem folyamatosan, hiszen ennek alapján sokkal biztonságosabban tudunk mozogni a program további alakításában, ez nagyon lényeges. Megvizsgálva a párhuzamosságok elkerülését, bizonyos pénzügyi sémák, konstrukció keret esetében az Európai Befektetési Bank csak úgy egy hozzávetőleges összeget mondok. Ők foglalkoznak az a kockázati tőkebefektetéssel is, óriási siker ez a programjuk, de lehet, hogy itt van valamiféle átfedés a jövőben, mire majd fény derül. Tehát nagyon jó volna ezeket a pénzügyi eszközöket összehangolni, megmondani, hogy melyik eszköz mit finanszíroz, és néha azért mozgástérre is szükség van, ez olyasmi, ami az egyik ajánlásunk. Vannak konkrét kérdéseink, van egy ilyen kötelezettségünk, amit most be kell mutatnunk, remélem minél hamarabb ezt abszolválni tudom. Ezek voltak a kérdések, feltették nekünk ezeket, hogy a célkitűzések pontosan körülírtak-e, és hogy a terv szerint zajlik-e a végrehajtás. Igen, nagyon hatékonyan, nagyon hatásosan, nagyon kiváló az EIB-nél és az Európai Bizottságnál a résztvevők köre, ez a tím, ami megvalósítja ezt a programot. Nagy siker ez. Legfontosabb erőségek, gyengeségek, erősségek ez egy óriási és anticiklikus jellegű eszköz volt, óriási tőke átételt jelentett ez, nagyon hatékony, nagyon hatásos a végrehajtásában, gyengeségek a kis és középvállalkozások megcélzása, de nem olyan mértékben, mint az elején, ahogyan terveztük. Azt gondoltuk, hogy sokkal nagyobbak lesznek a gyengességek, de aztán amikor a részletekhez elérkeztünk, akkor láttuk, hogy sokkal könnyebb a helyzet, vagy jobb a helyzet. Az infrastruktúra is fontos probléma. Jó volna, hogyha több infrastruktúrális projekt volna, ebből az eszközből lehetne ezeket finanszírozni. És van még egy kérdés, ezt most csak úgy fejből mondom, de talán érdekes infrastruktúra projekt lenne az eh, Európeána, és lehet, hogy erre jó volna az eh, RSFF mechanizmusa. Kereslet eh, a jelentős ezekre a kölcsönökre, nagyobb a jelentkezés, mint amennyire lehetőségünk vannak kielégítésére. Mik a visszajelzések az RSFF hatékonyságával kapcsolatosan? Pozitívak a visszajelzések, így ebben a korai szakaszban. Jelentős a földrajzi lefedettség, bizonyos KKV-k esetében kutatási infrastruktúrát is tudtunk finanszírozni, közepes és nagy vállalkozásoknál még nagyobb mértékben érvényesült ez, hogyan lehet javítani az RSFF hatékonyságát. El kell gondolkodnunk arról, hogy miért olyan nehéz meggyőzni a kis vállalkozásokat a részvételre. Ezen a területen többet kell tennünk, bár vannak bizonyos sikereink, ahogyan az előadó is kifejtette ezt. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy erre a kérdésre választ adjunk. Az is nagyon lényeges kérdés az EIB szempontjából, hogy biztosítani tudjuk, hogy van, legyenek olyan partnerbankok a tagállamokban, amelyek részt vesznek ebben a programban. Jelen pillanatban csak kettő ilyennel működünk együtt. A legutóbbi most lépett be a programban Mit jelent ez? Pontos érzésre van szükségünk a partnerektől, például az EIB számára, a tagállamok részéről, hogy hogyan találják meg az utat a KKV-khoz, és mit tudnak tenni az országok részéről, milyen összegeket tudnak kockáztatni, garantálni a költségvetés számára, a piacról milyen összegeket lehet biztosítani, hogy biztosítsuk, hogy a lengyel, magyar, német, francia KKV könnyebben hozzá tudnak férni ehhez az eszközhöz. Ugyanakkor jól működik. Hét és félmilliós számról beszélünk. Ezt a kérdést is meg kell majd még vizsgálnunk, mint például a kockázati tőkebefektetéseket, további jövőbeli lehetőségeket. A dokumentumból mindezek kiderülnek, tudom, hogy majd önök is át fogják ezt olvasni, és az önök ötleteire is kíváncsiak vagyunk, ez csak iránymutatás volt. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet. Ganz herzlichen Dank für diese sehr nagyon szépen köszönöm ezt a részletes előadást, nagyon meggyőző volt, és Krisztián Éner kívánt először szólni. Igen, először is gratulálnék a jelentésért. Én vagyok az utolsó túlélője annak a, a tri- trilógusnak, amelyen erről tárgyaltunk. Akkoriban nem tudták megválaszolni a 30 kérdés közül egyiket sem. Nagyon jónak tartom ezt a jelentést, nagyon pontosan elolvastam ezt, és örülünk annak, hogy a szocialista kollégák gazdasági szakértelemről tettek tanúbizonyságot, ez nagyon szerencsés az APP számára. A jelentés tulajdonképpen néhány kérdést felvet, amelyel mi is foglalkoztunk akkoriban, ezekre szeretnék kitérni. Akkoriban azt mondtuk, hogy tulajdonképpen az Európai Beruházási Bankot kell bevonni, de szükség van több tagállami közvetítőre is. Miért? Azért, mert a Beruházási Banknak van meg az a érdek, hogy ezt a, ezt a, ezt a, ezt a szeretet eléggé nagynak tartsa meg. El kell azon gondolkodnunk, hogy ha azt halljuk most, hogy igazából csak két E, nemzeti közvetítő van, hogy akkor nem lehetne annak e, hát e, terében, hogy esetleg nem egy földrajzi megosztottságról van szó, a programnál van a gond, és csak két nemzeti közvetítő van Magyarországon és Romániában, illetve ezekben az országokban nincs is ilyenfajta közvetítő, és ezen országok számára sokkal nagyobb a Eh, gátlás annak irányába, hogy bármilyen projektben részt vegyenek. A második kérdés az az, hogy mi a nagyságra, tehát eh, milyenek ezek a szeletek, ezek a ö, eh, transok. Azt mondtuk akkoriban, hogy kisebbé kell tenni ezeket. A KKV a definíció szerint egy olyan cég, ahol nem, nincs több 250 alkalmazatnál és 50 milliónál nem nagyobb a forgalmuk. Ez azt jelenti, hogy meg kell nézni azt, hogy ez reális-e, és természetesen, hogyha eh, ennek megfelelően csökkenteni kell a, a, a, ezt a fajta transzt, vagy pedig azt mondjuk, hogy ez egy innovációs eszköz európai szinten, ahol őszinték vagyunk, és főként csak a nagyon dinamikus KKV-kat veszük figyelembe, és akkor az úgynevezett transzok nagysága maradhat. Tehát ez egy politikai jellegű döntést meg kell hozni. Másik pont, az, az a kérdés, hogy amit Smith úrnak is feltettem az imént, hogy korábban készek voltunk arra, hogy 500 milliót első lépésben, majd 500 milliót akkor felosítsunk, amikor döntünk. Ezeket kivettük volna a kutatási programból. Látni kell azonban gazdaságilag a költségeket is, tehát meg kell nézni, hogy az 1 milliárddal mit tudunk elérni, és összességében ipari innovációkat finanszírozhatunk, viszont ez azt jelenti, hogy a klasszikus kutatás egy milliárddal kevesebbet kap. Politikai választ kell erre adni, mert hogyha van egy költségvetés növekedés, akkor szerintem a jövőben ezt a programot a költségvetési növekedésből, illetve az innovációba kell támogatni, nem pedig a kutatási pénzekből. Ez egy politikai döntés, ezért azt mondtuk, hogy nagyon fontos az, hogy a biztosok, illetve a főigazgatóság egyértelmű képet adjanak arról, hogy mit akarnak a jövőben, mely részt finanszírozzák a költségvetés területből, és melyet a klasszikus kutatási pénzekből. Utolsó pontként fontos ellenőrizni azt, hogy milyen innovációs faktora van az egyes cégeknek, vagyok például a Philips-et, ez egy nagy európai cég, bármilyen más európai céget vehetnénk, megnézhetjük azt, hogy hogyan fedezik az innovációs költségeiket. Ezek a 11%-ig belsőleg fedezik, tehát a kutatási osztály kap bizonyos összegeket, de a cégnek újra kell finanszíroznia ezeket az összegeket. Tehát el kell azon gondolkodni, hogy a nagy vállalatok tendenciózusan ezzel az eszközzel lehetőséget kapnak arra, hogy sokkal olcsóban vegyenek fel pénzt a piacról, de lehet, hogy sokkal ö, ö, nagyobb lesz az innováció, mert így igazából nem lesz nagyobb az innováció, mert csak ö, a belső innovációs költségeket külsővé ö, teszik. Tehát meg kell nézni azt, hogy hajlandóak lesznek -e ezzel az eszközzel ezek a cégek rizikósabb innovációt is végrehajtani, vagy igazából csak másképp finanszírozzák így a már mostan innovációikat is. A válság idején el kell mondani, hogy pontosan a válság volt azok annak, hogy alkalmazták ezt az eszközt. A cégek először is az innovációs költségeket csökkentették, és utána voltak készek arra, hogy a tőkepiacon hiteleket vegyenek fel, de a kérdés az az, hogy egy normális, idézőjelben normális gazdasági helyzetnél ez lehet, hogy ez a fajta szubvenció esetleg valóban egy új eszköz lehetne, mert új projekteket stimulálhatna. Tehát meg kell nézni a különböző kritériumokat. Kezdetben kétkedtünk, mert eredetileg olyan definíciókat kaptunk, amelyek egyszerűvé tették azt, hogy ezeket pénzé lehessen alakítani, és a bank, hogyha kicsi a ráfolytás, akkor több hitelt ad. Tehát meg kell nézni azt, hogy milyennek a feltétele az ilyenfajta hiteleknek, és milyen európai területérték keletkezik ezáltal. Ezt nagyon kritikusan meg kell vizsgálni. Elviekben én úgy gondolom, hogy az a kérdés, amit feltettünk akkoriban, a különböző, az, az eszközök differenciálásához vezetett, akkoriban csak egy nagyon szép ötletről volt szó, de sok pénz nem volt meg. Most már mondhatjuk azt, megadjuk az 500 milliót, de csak akkor tesszük ezt meg, hogyha a főigazgatóságtól egyetemű jelzést kapunk arra, hogy hogyan képzelik el jövőben a költségvetést, mert egyértelműen még nem vizsgáltuk meg az opportunitási költségeket, egy milliárdot elvettünk a kutatásból, és egy milliárdot az innovációs részbe raktunk bele, az ipari innovációs részbe raktunk bele. Ez jó lehet akár, viszont nem szabad, hogy jövőben is ez így legyen, mert különben a kutatási pénzeket fogjuk az ilyenfajta eszközökre használni. Tehát véleményem szerint ennek az eszköznek a növekedésére csak akkor kerülhet sor, hogyha plusz költségvetési eszközből finanszírozzuk ezt, és nem pedig a klasszikus kutatási eszközökből. Van Nistelrooy. Ja, Van Nistelrooy. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány megjegyzést tenni. Meghallgattam mindezt, amit Erika Mann elmondott, és el kell mondjam, hogy nem csak az Értékelési Bizottság elnöke volt, hanem kiáll emellett a célkötőzés mellett. Úgy gondolom, hogy ez sikeres volt, ez egy nagyon új eszköz volt, a kezdetben teljes mértékben ellentétben eh, állt ez, kivettünk pénzt az európai költségvetésbe, úgy gondolom, hogy ezt úgy kell értékelni, hogy lássuk azt, hogy az eredmények, a megsokszorozási faktor az valóban ö, létrejött. Én úgy gondolom, hogy ezáltal a kutatási struktúrát lehetne erősíteni, és ezáltal sok pénzt lehetne felszabadítani, mert azt látjuk, hogy a kutatási infrastruktúra az eléggé le van maradva. Ezen kívül én is feltettem azt a kérdést, amit, amit mások is, hogy a nagy cégeknek ezt újra finanszírozhatják ezt, ezt könnyen megtehetik. De a kérdés az az, hogy mi lesz ebből a többlet, amit másképp nem tudnánk elérni. Végezetül pedig pozitívan állok ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy meg kell nézni a struktúrális alapokat például. Nem kell mindig a kutatásból elvenni a pénzt, főként, hogyha innovációról van szó. Nem olvastam el a teljes jelentést, de láttam azt az oldalt, ahol 10 pont van. A lehet, hogy a lentebb, mint az innovációnál a struktúrás alapokból is hivetnénk eszközöket. Kreatívnak kell lennünk, lehet, hogy akár már a mostani periódusból, és nem csak a jövőbeli periódusból. Köszönöm szépen. Angelika Niplo. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Angelika Nibla. Köszönöm szépen. Először is hadd fejezem ki a béli örömemet, hogy eh, kedves kollégám korábbi kedves kollégánk Mann asszony itt van. Nagyon örülök ennek, hogy Erika Mann itt van ma, és szakértőként itt van körünkben, hiszen ez már a minőséget, illetve az első osztályi munkát jelenti. A két előttem szóló már említette ezt a példát, egyértelműen megemlítették azt, hogy a KKV-kat nem sikerült elérni, és az a kérdés, amit Éler kollega említett a közvetítőkről a tagállamokban, itt az ottani bankokkal is meg lehetne valósítani az működést. Szerintem ez eléggé kézenfekvő és jó megközelítés eh, lehetne ezt. Ez. És eh, másodszorban azt is szeretném kiemelni, ami engem meglepett, amit Van Nistelrooy említett, hogy a kutatási infrastruktúrák esetében nem volt sikeres az az eszköz. Én másképp vártam ezt, és lehet, hogy egy nagyobb eh, összefüggésben kellene ezt megvizsgálni, akár az e, euró kötvény kapcsán nem csak arról beszélünk, hogy hogyan, hogyan támogatjuk az európai kutatási intézményeket, hanem arról is beszélünk, hogy az tudat hogyan támogatjuk, tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen eszköz különösen sokat segíthetne abban, hogy a kívánt hatást elérjük. A kérdésem az az, hogy mivel magyarázzák azt, hogy pontosan ez az RSFF ennyire nem volt sikeres ezen a területen, és hogyha van erre magyarázat, akkor mit kellene másképp tennünk, hogy az RSFF elfogadható, sőt vonzó legyen. Frau Rea Madurell. Muchas gracias, señor. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy Ön itt van megint a körünkben, Mán asszony. Meglepett, ugyanúgy, mint Elder urat, amit mondott, hiszen ön a gazdaságban pontosan ugyanolyan járatos, mint más területeken, és ez egy kellemes meglepetés volt. Nagyon érdekes volt az előadása, és nagyon érdekes, hogy kielégítően működött az RSFF az elmúlt időszakban, és a hetedik program, keret, program keretében tovább kell folytatódnia. Azt is megerősítette, hogy bizonyos projekt típusoknál jobban működött a program, például nagy ipari cégek esetében, és a KKV-k esetében mondott konkrét példákat is, hogy milyen nehézségek voltak. Lehet, hogy a kutatói csoportok, akik a nagyobb kockázattal járó projekteket kidolgozzák, nagyobb színvonalat is tudnak biztosítani. Szeretném tudni a KKV-kkal kapcsolatban, illetve, hogy milyen elkezelései vannak az egyetemekkel való összemű, együttműködés tekintetében, akkor Mánasszony most megadom megint a lehetőséget a válaszadásra. Kérem röviden. Nagyon ö, ö, röviden fog erre válaszolni, és majd Szőtek kollégám fogja a második részt megválaszolni. Először is nagyon szépen köszönöm azt, hogy úgy gondolják, hogy jó az, hogy ezzel foglalkozunk. Nagyon örülök ennek, nagyon örülök, hogy ezt hallhattam. Éla, illetve Angelika Nibla kollégákhoz szólva, engedjék meg, hogy két pontot kiemeljek. Óvatosnak kell lennünk, meg kell nézni azt, hogy mi a helyzet az ipari innováció kifejezéssel, mert hogyha megnézzük ezt pontosan, akkor azt láthatjuk, hogy számos projekt, meg tudom adni önöknek a háttérinformációt, és fel vannak sorolva a különböző projektek. A projektek közül sok pontosan azokat a helyzeteket fedik le, amelyeket láthatunk a múltban. Gyakran nyomtuk a pénzt a, a kutatásba, és utána pedig itt véget ért a dolog, és azok, akik fel akartak venni a piacról pénzt, egyedül maradtak, magukra maradtak. Tehát ezt a hézagot sikerült betömnünk, de most az, hogy ezek az innovációk cégeknél vagy egyetemeken vannak, úgy gondolom, hogy itt, hogyha megnézzük a, az arányt, és hogyha szeretnénk ezt gazdaságilag kiszámolni, akkor a kutatási innovációs arány 50-60%-ban van. De ezt mindenképpen ki kell számolni. Természetesen később ezt megtehetjük. Ezért nézzük majd ezt meg később. A második pont a KKV kérdése. Egyértelmű, hogy van két önálló intézkedésünk, például a van egy olyan klasztár, amiben a Philipsnél például 40 KKV van. Valószínűleg az lesz a helyzet, hogy a KKV-knak egyfajta térre van szükség egy, kör, egy megfelelő környezetre, ami nem is rossz, ami is ez a biológiai területen van, vagy energiaterületen, az mindegy, de hogyha csökkentjük az összegeket, amelyek elhetőek, akkor ezt csak közöttükön keresztül lehet megtenni. Nem kell, hogy ezek közöttetők legyenek, tehát ilyen partnerbankok lehetnek, helyi bankok is ezek, amelyek rendelkeznek a tudással, illetve a pénzzel. Hogy miért jön ez ritkán létre? Ezek a közvetítő bankok csak az elmúlt években jöttek létre. Igazából is érdekük, nem volt korábban érdekük abban, hogy nagy projektekkel foglalkoztak, nem sokat akartak ilyenekkel foglalkozni nagy volt a rizikónak irányába, hogy a besorolásukat elvesztik. Túlságosan rizikós volt ez számunkra. Úgy gondolom, hogy ha a gazdasági helyzet már kevésbé lesz kiélezett, akkor ez a faktor nagyon fontos lesz. Szőttek kollégám fog már az infrastruktúráról beszélni. És az egyetemekről. Talán azzal kezdeném, ha megengedi elnök úr, amit Téler úr mondott az előző felszólalásában, hogy ez egyfajta paradigmaváltás, aminek a tanúi vagyunk ennek az eszköznek a felhasználásában. A hosszú távú felhasználását még majd meg kell ennek fontolni. Most egyelőre egy középtávú értékelésről beszélhetünk csak. A felek a nagy vállalkozások, középvállalkozások, illetve a kisvállalkozásoknak a hiánya pontosan azt jelzi, hogy hogyan fogadta a piac ezt a, az eszközt. És ez ö, olyan ötleteket is ad, amelyek alapján az ajánlásokat megfogalmaztuk. Például a KKV-k esetében az ajánlások ebben az 7,5 milliárdos ö, transról, részről beszélhetünk, Erről volt egy frisbee nevű kezdeményezés, ez is egy alternatív lehetőség, illetve Fanny Steroy is beszélt arról, hogy ez a strukturális alapokhoz is kapcsolódik, illetve más kezdeményezésekhez, és nem kell ehhez 2013-ig várni. Pontosan ez az a terület, ahol közvetlenebből fel lehet használni a strukturális alapokat közvetítő helyi bankok bevonásával, és azzal zárnám, hogy milyen infrastruktúra projektek valósultak meg. 250 millió nagyon sok pénznek tűnhet, de az elvárásokhoz képest lehet, hogy ez nem olyan sok. A lényeg, hogy ez a paradigmaváltás a teljes infrastruktúra finanszírozás tekintetében túlságosan brutális lehet, tehát a kockázat megosztást másképp kell elgondolni az infrastruktúra projektek esetében. Nagyon fontos, hogy folyamatos bevételt lehessen generálni a hiteltörlesztésre. Sok infrastruktúra az alapkutatáshoz kapcsolódik, és a bevételek nem teszik lehetővé olyan mértékben a törlesztést, ahogyan az RSFF összeállításánál gondoltuk. A jelentésben láthatják, hogy ez az elképzelés, amit az EIB-vel, illetve a bizottsággal egyeztettünk, vagyis, hogy a bizottsági finanszírozás felhasználása az első veszteségekre vonatkozna, ez a kockázati része a bizottsági finanszírozásnak, és ez azt hiszem megfelel az ön véleményének, tehát nem tudjuk, hogy az infrastruktúra egy- esetében hogyan osztanak meg a kockázatok. Itt Van Nistelrooy úrral egyetértek. Itt egy kis korrekcióra szorul az eszköz, ahol a piacok nem voltak olyan érdeklődőek. Ami az egyetemeket illeti, ugyanez vonatkozik rájuk is, csak itt sokkal összetettebb az eljárás, a tagállamok, bizonyos tagállamok nem engedik meg az egyetemeknek a hitelfelvételt. Az EIB eszközei esetében a brit egyetemek például nem vehetnek részt ezekben a finanszírozási programokban, aztán beszélhetünk az egészségügyi, az orvosi kutatásról, itt is egy visszafizetésről van szó az RSFF összefüggésében. Köszönöm szépen. Ford kollega szeretett volna még egy szót szólni, de hogyha ismételten megint mindenki szót kér, hát akkor... Bocsánat, a szavazás miatt vagyok késésben a másik bizottságban még szavaztunk. Egy-két dolog, amit nem értettem. Az első dián azt mondja, hogy nem támogatott hitelekről van szó, mert a kamatlábak azok a piaci kamatlábaknak felelnek meg. Na most akkor vagy van olyan piac, ami, fe, ami biztosítja ezeket a hiteleket, ilyen beárazott hiteleket, akkor nem értem, hogy miért használnak fel közpénzeket, vagy pedig nincs. Tehát ez számomra nem érthető, nem világos, talán ezt tisztázni kellene. Tehát közpénzeket használunk fel, akkor, amikor a piacon azok nem elérhetőek. A másik, ugye látom, hogy a finanszírozások egy negyedét egy tagállam kapta, legalábbis idáig, úgy tűnik a lebontásból, amit látható a javahagyott projektek lebontásából, hogy bizonyos tagállamokban koncentrálódnak ezek a projektek. Ez azért van, mert mások még nem pályáztak, vagy azért van, mert még más szabályok esetleg megakadályozhatnak más országokból jelentkezőket, hogyha pedig ez a helyzet, akkor megpróbálják-e azt elérni, hogy minden tagállam részt tudjon venni? Köszönöm. I mean, it's open to all member states. Don't... Minden tagállamnak elérhető ez a lehetőség. 2007-ben indult, ugye lehetett látni, hogy az első években nagyon lassú volt a növekedés, 19 tagállam szerepelt itt a dián, szerintem az nem rossz arány. Persze nagyon örömmel látnánk mind a 27-et, de hát hogyha ezt első jelként értelmezzük, akkor ez nagyon pozitív jele annak, hogy itt beindultak a dolgok. Szerintem ez nem negatív. Németország nagyon aktív, persze sok érvet lehetne felhozni, de nem tudok részletekbe bocsátkozni most, mert szorít az idő. Szívesen beszélek önnel, vagy akár e-mailben is konzultálhatunk, emlékez, említettem Franciaország példáját. Ott ugye hasonló állami finanszírozású eszköz van, és ezért látszik az, hogy a francia részvétel kisebb. És a pénzügyi mechanizmusok kapcsolatban ne feledjük el, hogy az európai közösségi költségvetésből származik ez az egymilliárdos összeg, amiről beszéltem, de ez a garancia, tehát ez megmarad garanciának, nem költik el effektíve, hanem inkább még lehetővé teszi, hogy a 10 milliárd eurós összeget valóban a piacról vegyük igénybe, tehát ezek nem közpénzek, hanem, hanem nincs e felől kétségem, hanem ezek piaci hitelek. Tehát valóban a piacról jönnek ezek az összegek, nem a közpénzekből. Efelől megnyugtathatom, de ez az egy milliárd, ez valóban itt van. Krisztián Élennek még van egy ügyrendi pontja, vagy megjegyzéset tessék. Egy technikai jellegű kérdésem menne az elnökhöz. Korábban a trilógusban megfogalmaztunk egy eh, levelet, hogy eh, költségvetési jelenzésről van az első transot, azonban Technikai szempontból a, a költségvetési szabadság foglalkozik a költségvetéssel, de mi voltunk azok, akik a három oldalú egyeztétes e, során foglalkoztunk ezzel a költségvetési kérdéssel, Jerzsi Buzek, Csicseszter és én voltunk azok, akik foglalkoztunk ezzel, de a kérdés az az, hogy ügyelnünk kell most arra, hogy ne csak egy költségvetési eljárás legyen a költségvetési szabadságban, mert azt mondják, hogy már megvolt a félidős felügyvizsgálat, a költségvetési fenntartást, amit megfogalmaztunk, azt meg kell tartani. Tehát nem az, hogy lesz egy félülős tárgyalás, aztán majd utána felszabadjuk a pénzeket. Tehát volt egy félülős felvizsgálat, és utána pedig döntünk arról, hogy, hogy fel lehet ezt szabadítani, ezt a pénzt. Tehát technikailag arról van szó, hogy hogyan fogunk majd ezzel a kérdéskörrel bánni. Elnök, figyelembe vettem ezt a megjegyzést. A következő koordinátori ülésen beszélünk erről, és ha kell, akkor a napirendre tűzzük majd ezt a kérdést. Köszönöm szépen ezt az utalást, és ezt figyelembe vesszük, a titkárság megvizsgálja ezt. A koordinátorok pedig majd eldöntik, hogyan fognak eljárni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Erika Mannak, köszönöm Szöte úrnak, minden jót, a lehető legjobbakat kívánom, stb. Das war is vorgesehen. Dankeschön. So, herzlichen Dank. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Es geht um den Energieeffizienzaktionsplan. Revision darüber haben wir einige. Köszönöm szépen. A következő napirányi pontunk következik, mégpedig a ami energiahatékonysági cselekvési terv. Sok módosítás van, ez nagyon jó, de ez sok munkát is jelent. Brentzen úr. Tag, herr formand.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 A részletekről is szeretnék beszélni, hiszen erről a jelentésről már korábban tárgyaltunk a bizottságban, és mindannyian tudjuk, hogy az energiahatékonyság igen lényeges kérdés. Ændringsforslagene beskæftiger sig med 242 módosító indítványt nyújtottak be különböző területekről, az energiaszegénység, energiaadó témaköreiben, termékpolitika, szállítás, zöld bankok, stb. stb. Aztán a szétválasztással, leválasztással kapcsolatos módosítások is vannak. Sok módosító érkezett, több száz. Aztán vannak olyanok, amelyek viszonylag ellentmondásosak. És tudjuk, hogy vannak olyan energiapiacok, amelyek igazából globális piacok, és eltérnek a vélemények a célkitűzésekről, illetve az energiahatékonysági célkitűzésekről. 17 módosítás érkezett csak az első bekezdéssel kapcsolatosan. Ezek közül 7 arra vonatkozik, hogy a kötelező célokat szüntessük meg, tehát ne legyenek kötelezőek. Úgy gondolom, hogy itt nagyon nehéz lesz kompromisszumra jutni. A kötelező érvényű célkitűzésekhez hatékony eszközökre van szükség. Biztosítani kell, hogy nem korlátozzuk túlzottan a dolgokat. Az EPP a közösségi célkitűzések mellett van, legyenek azok kötelezőek vagy sem. És az EPP úgy gondolja, hogy az Európai Bizottság értékelése után egyedi célokat is meghatározhatunk a tagállamok számára, mivel az energia hatékonyságaik terve, energiahatékonysági terveik a tagállamokban kell, hogy végrehajtásra kerüljenek. Aztán korlátozott az Európai Unió költségvetése, és ezt a lehető legjobban kell felhasználni. Ami a 3-as, 4-es bekezdéseket illeti, itt bizonyos kompromisszumos módosítók is érkeztek az energiaszolgáltatásokra vonatkozó irányelv összefüggésében, illetve módosítások vannak, módosító indítványok az épületekkel kapcsolatban is. A középületekre kell összpontosítanunk, iskolákra, helyi, regionális hatóságok épületeire. A zöldek, az ALDE és az SND csoport minden épületre vonatkoztatni akarja ezeket a szabályokat. 20-as módosító. Ez az irányelvet tárgyalja, amely az ökológiai tervezésről szól, az ekodizájnról, így lehet a legjobban az energia hatékonyságot érvényesíteni. A bizottság értékelése arra is rámutat, hogy 2000 től kezdődően, 2020-tól kezdődően 431 gigawatt lesz az éves kontingens, ez nagyjából Olaszország fogyasztásának felel meg. Aztán 24-es módosító, nem, enne 24-es bekezdésről szeretnék beszélni. Itt kompromisszumos módosítók alapján kell eljárnunk. Hogyha találunk egy értelmes, megalapozott pénzügyi eszközt, akkor a bizottság ezt figyelembe fogja venni. Vannak különböző modelle a befektetés szempontjából, hogy a lehető legnagyobb hatékonyságot, energiahatékonyságot érjük el megfelelő foglalkoztatással. A liberálisok, zöldek módosító indítványokat is benyújtottak az úgynevezett zöld bankok létrehozására. Er Nem tudom, hogy jól értettem -e ezt a javaslatot, de természetesen vannak olyan szakértők, akik ezt a témát részletesen ismerik, de az is nagyon lényeges, hogy elgondolkodjunk ennek a témának a gazdasági vonatkozásairól. Vagyis Szeretnék összehozni egy kompromisszumos javaslatot, ezen nagyon sokat dolgozom, hiszen olyan üzenetre, jelzése van szükség, amely kimondja, hogy Európának versenyképesebbé kell válnia az energia területen, energiaipari ágazatban, foglalkoztatást teremtve és a KKV-kat segítve. Az energia árak a jövőben bizonyára emelkedni fognak. Ma már volt az energia témakörben egy vita, és tudjuk, hogy a frakciók nincsenek egy véleményen, de bizonyos vagyok, hogy megtaláljuk a közös nevezőt. Sokan kértek szót, és az jelentést jelentéstevőkkel kezdjük Thompson asszonya. Köszönöm szépen, elnök úr. 12 of December 2008, both Parliament and the Council 2008-ban a tanács és a parlament egy nagyon fontos döntésről szavazott a megújuló energiaforrásokról. 2020-ban úgy döntöttünk, az energiafogyasztásunk 20%-a az EU egészére nézve megújuló forrásokból kell, hogy érkezzen a határozat. Háttere az volt, hogy biztosítsuk az energiaellátás biztonságát. Miért volt ez lényeges döntés? Az új közös energiapolitika kiinduló pontja volt ez, emellett pedig ez az legdrágább és legnagyobb beruházás az EU történetében, legalábbis amire ez a döntés vonatkozik. El kell ismernünk, hogy valaminek a 20%-a nem rögzített szám, nem egy abszolút érték, valaminek a 20%-a ami felelősséget is jelent számunkra az energiafogyasztás tekintetében, hogy ne növekedjen az erre fordított összeg. Biztosítani kell az energiahatékonyságot, hogy a megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelv minél kevesebb költséggel járjon. Megtakarításra van tehát szükség, Nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést, és nem tudom miért ellentmondásos az, hogy kevesebbet költsünk az ellátás biztonságára. Miért ellenezzük a kötelező célkitűzéseket, hogyha a megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelv ilyeneket tartalmaz. Tapasztalt kollégákkal vagyunk körülvéve, tudjuk, mi történik, amikor nincsenek kötelező célkitűzések, csak ajánlások. Már van az energiahatékonyságról egy irányelv, 12%-os célt fogalmazott az meg, kötelező célkitűzések nélkül, és nem is sikerült elérni a célokat. Dániából jöttem, és ez önmagában nem túl nagy előny, de Dániában 1979 óta egyetlen százaléka sem növekedett az energiafogyasztás. 30 éve ugyanez a, az energia ráfordításunk, mindenféle kormányunk számára ez nagyon fontos volt. A gazdaságunk virágzik, de nem növekedett az energia ráfordításunk. És úgy gondolom, hogy az ilyen tapasztalatok felhasználása nagyon hasznos lehet Európában, például az energia szegénység elleni küzdelemben. Magyarországról volt szó néhány nappal ezelőtt, és azt hangzott el, hogy az új tagállamokban a legszegényebb 10% jövedelmének 50%-át költi a téli időszakban a fűtésre. Ami azt jelenti, hogy a kötelező célkitűzéseknek érvényesülniük kell az energiahatékonyság szempontjából. Egyébként nem logikus az eljárásunk. Azzal kezdeném, hogy Benson úrnak köszönetet mondjak munkájáért. Nagyon sokat dolgoztak a 428 módosító indítványon, és nagyon együttműködő konzultatív szellemben dolgozott az eddigiekben, és remélem, hogy így is folytatja. Vagyis nem fog takarékoskodni a megbeszélések számával. Nagyon jól kezdődött ez a munka, azért van még ezen dolgozni való, és remélem, hogy sikerül majd a részleteket is kidolgozni az elkövetkező időszakban. Van egy-két kérdés, ahol van egy politikai vita, és remélhetőleg lesz majd kompromisszumra is lehetőség a frakciók között, ami a kötelező célkitűzéseket illeti. Aztán vannak más kérdések, ahol van valami, amiben meg kell állapodnunk, illetve meg kell tudnunk állapodni, például a középületek esetében. A közszektornak példát kell mutatnia, és lehetővé kell tennie a kis és középvállalkozások számára, hogy ők is részt vegyenek az energiahatékonysági szolgáltatások nyújtásában. Fontos tehát, hogy példát mutasson a közszektor. Hogyha a középületekről nem beszélünk, akkor a 2050-es évre pontosan ugyanolyan pazarlóak lesznek az épületeink, mint most. Növelni kell tehát a meglévő épületek felújításának a mértékét. A pénzügyi finanszírozási kérdések nagyon lényegesek. Itt egyetértek Benson úrral. Az épületekre vonatkozó irányelvhez is kapcsolódik ez, és nagyon fontos, hogy az, hogy a tagállamoknak legyen valamiféle pénzügyi, finanszírozási eszköze a megfelelő tagállamokban működő erre vonatkozó modellek alapján, szállítás, közlekedés, ezzel kapcsolatos módosítások nagy számban érkeztek, részletes kompromisszumos módosításokkal is találkoztunk, ahol megpróbálunk részletes szöveget kidolgozni, nem mindent belezsúfolni egyetlen szövegbe, hogy ezek hasznos és explicit javaslatok legyenek a bizottság számára, biztosítandó, hogy ők is tudják, mit várunk tőlük. Úgy gondolom, hogy ebben a szelemben kell folytatni a munkát a bizottsággal, még mielőtt eh, február 4-én eh, sor kerül az erre vonatkozó tanácsülésre. Köszönöm szépen. Monsieur Jadot. Jadot úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném elmondani, hogy kiválóan együtt tudtunk működni az előadóval. Nagyon remélem, hogy ez így is folytatódik majd a végleges jelentés elkészítését megelező időszakban. Több hete dolgoztunk, nagyon konstruktív módon, mindig meghallgatta a véleményünket, és nagyon remélem, hogy a liberálisok és a szocialisták is megfelelően hozzájárulnak a folyamat sikereviteléhez. Benson úr elmondta, mi az EPP álláspontja, és most raportőrként az ő feladata, hogy felmérje a helyzetet, hogy vajon van-e lehetőség kompromisszumok a szakbizottságon belül, amit a többség elfogad. Egy saját kezdeményezésű jelentésnek mi is a lényege. Ez nem rendelet, és ezért nagyon fontos, hogy megfelelő politikai jelzést közvetítsen. Február 4-én lesz egy nagyon fontos csúcs találkozó ezekben a kérdésekben. Úgy gondolom, hogy ennek a jelentésnek tartalmaznia kell az a jövőre vonatkozó elképzeléseket, határidőket, úgy, és Benson úr inkább mérföldköveket fogalmazott meg, már ami az energiahatékonysági cselekvési tervet illeti, és február 4-e előtt biztosítani kell, hogy az állam és kormányfők rendelkezzenek megfelelő információkkal, remélhetőleg az SD-t is felülvizsgálják addig, még 2011. júniusáig, ami az épületeket illeti. Itt is nagyon lényeges, hogy világos üzenetet fogalmazzunk meg. Benson úrral talán majd erről egyeztetünk. Lehet, hogy nem eléggé ambiciózus ez a jelentés. Az, hogy csak a középületekre vonatkozzon ez a szabálysor 2020-ig, nem elég ambiciózus. Nem csak indikatív célkitűzésekre van szükség, hanem kötelezőekre. A 2040-es évszám legyen egy másik mérföldkő, addigra minden középületet át kell alakítani. Ez nagyon fontos, erős politikai üzenet volna, még mielőtt összeülnek az állam és kormányfők. Köszönöm szépen! A jelentésünk olyan üzenet, ami nem fog minden problémára megoldást adni azért jól képviseli az ambícióinkat, a céljainkat, de szembe kell néznünk a valósággal. Annyiban, hogy már az eddigi kötelezettségvállalásainkat sem tudjuk teljesíteni. Ma délelőtt szavaztunk a kötelező célkitűzésekről, és úgy gondolom, hogy a már elfogadott célkitűzésekhez ragaszkodnunk kell. Megvan annak a veszélye, hogy születnek egymás után a jelentések, és én úgy gondolom, hogy a bizottságunknak, szakbizottságunknak egyetlen közös álláspontot kell épp képviselnie. Nem lehet valamit mondani az egyik jelentésben, valami mást, egészen mást, részletes, kötelező célkitűzésekkel egy másik jelentésben. Éppen ezért azt javasolnám, és ez számomra nagyon lényeges, hogy próbáljunk koherensen fellépni, következetesen, hiszen mindkét jelentés majd februárban kerül az állam és kormányfők elé. Amikor a kötelező célokról beszélünk, célkitűzésekről a frakciónkban, az is szóba került, hogy nagyon nehéz ezt végrehajtani. Valóban nagyon ambiciózus ez a célkitűzés, nincsen közös metodológia az energiahatékonyság mérésére. Hogyan tudjuk mérni az energiahatékonyságot? Hogyan tudjuk mérni, hogy egyáltalán teljesítettük-e a célkitűzést? Csak akkor tűzhetünk ki kötelező célokat, hogyha egyáltalán mérhető az, amiben megfogalmazzuk a célkitűzést, üres törvényekre nincsen szükség. Csimánszki úr, köszönöm szépen. A mi frakciónk nagyra értékeli az együttműködés módszerét, amelyet az előadó választott, ez nagyon hasznos, és ezen kívül ennek az együttműködésnek az eredményeit is a kompromisszumokat áttekintve, különösen ami a legfontosabb, legvitatottabb kérdéseket illeti, teljesen egyetértünk a, az előadó megközelítésével. Ami a, a kötelező célkitűzésekre vonatkozó kompromisszumot illeti, úgy tűnik, hogy hasznos volna konkrétumok irányában elindulni. el kell kerülni a csak névleges célok kitűzését, amelyek szépen festenek a papíron, de aztán nem lehet megvalósítani őket. Aztán vannak még komolyabb kérdések is, amelyeket felvet ez a jelentés. Az, hogy ugyanazt a metodológiát, módszertant alkalmazzák minden tagállamban, azzal az eredménnyel járhat, hogy a, az energiahatékonyság költségét különböző mértékben viselik majd a különböző tagállamok, és ez nagy nehézséget jelent már most is. A hetes kompromisszumban szó van arról, hogy figyelembe kell venni a tagállam egyedi adottságait. Ez alapvető követelmény minden szövegben, hiszen a célunk, hogy olyan megoldásokat dolgozunk ki, amelyek méltányosak, és amelyeknek az a célja, hogy méltányosan osszák meg a költségeket is. Különösen igaz ez egy olyan lényeges kérdéskörben, mint az energiahatékonyság. A frakciónk a többi kompromisszumos területet is nagyon fontosnak tartja és nagyra értékeli. A célzott megközelítést, ami a középületek átalakítását illeti, az úgynevezett több üzemanyagra vonatkozó indikátorokat a 14-es kompromisszumban. Ezeket mind támogatni tudjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Skulávákis kollega következik. Thank you, Mr. President. I would like to... Köszönöm, elnök úr. Támogatom az előadót a kötelező célkitűzések témájában. Ez egy nagyon fontos kérdés. Gyakran elfeledkezünk valamiről. Az energiahatékonyság az nem csak azt jelenti, hogy itt van az éghajlatváltozási kérdés, amit meg kell oldani, illetve az energiaellátás biztonsága, hanem arról is szó van, hogy maga a piac nem működik. Tehát az energiahatékonyság, hogyha az épületekre vagy üzleti vállalkozásokra gondolunk, nem létezik, de gazdaságilag ez nem hatékony. Tehát még akkor is közbe kellene lépnünk, hogyha nem lennének éghajlatváltozási problémák, vagy ha nem lennének energiabiztonsági problémák. Emellett az energiahatékonyság gott meg is kell védenünk, például a napelemekre gondolok, hogy itt kötelező célkitűzéseket határozó meg kötelező értékeket, mondjuk a legtöbb termék tíz éven belül azt hiszem Kínába kerül, mint a gyártása a Kínába kerül, és így mennek velük a munkahelyek is. Tehát, hogyha az energiahatékonyságra vonatkozóan kötelező mutatokat határozó meg kötelező célokat, akkor Európára gondoljunk. Tehát sok szempontot kell figyelembe venni, gazdasági, környezetvédelmi szempontokat, és az energiaellátás biztonságát is. Tehát ezért kellenének a kötelező célok. Most a megújuló energiaforrások terén megvannak a kötelező célok, de az energiahatékonyság kapcsán nincsenek, és ennek így nincs értelme. Köszönöm. De a következik. Köszönöm, elnök úr. Ugyanúgy, mint a többiek, én is nagyon alaposan áttanulmányoztam eh, Benson kollégánk eh, módosító javaslatait, kompromisszumos módosító javaslatait, és először is szeretném megköszönni neki a munkáját. Nagyon elkötelezetten dolgoztak az elmúlt hetekben a munkatársaival együtt. Két kulcsszót tudnék kiemelni a ma délutáni munkánkból. Az egyik Britta Thompson nem mondta, hogy logika, a másik pedig az ambíció. Én persze támogatom mind a két fogalmat. A logikára és ambícióra is szükség van. De gondolkodjunk európai módon, európai parlamenti képviselőként mi a mi feladatunk. Az ambícióink ugye megvannak, de ezeknek kompatibiliseknek kell lenni a realitással. És európai értelemben mit jelent a logika? A logikának többféle oldala van. Van ugye pénzügyi logika, környezetvédelmi logika, technológiai szemszögű logika, és így tovább. Tehát több aspektusa vannak, van ennek a kérdésnek, és Bita, biztos vagyok benne, hogy te nem kívánod a kérdést monopolizálni. Úgyhogy azt mondanám, hogy legyünk ambiciózusak, de olyan módon legyünk ambiciózusak, hogy közben két lábbal a földön állunk a realitások talaján, és legyünk logikusak is, de tartsuk észben, hogy a mi logikánknak több oldala van, és senki nem tarthatja meg magának a logika monopóliumát. Én különösképpen üdvözlöm a kompromisszumos módosítókat. Nagy érdeklődéssel olvastam őket. Például a CHP támogatását, a hatékonyság, a fűtés-hűtés témaköre és a mikro és a mikro CHP javaslatokat is. Minden javaslat nagyon találó célra törő. Még azt szeretném elmondani, hogy azzal a kompromisszos módosítóval is egyetértek, amely az egyes bekezdést módosítja. Miért van ez így? Ez a javaslat nagyon ambiciózus, gyors és alapos értékelést vár el, tehát a végrehajtás értékelését és ez pedig azt jelenti, hogy a rövid távon nagyon sok munkát kell elvégezni. Ez szükséges ahhoz, hogy megtegyük az energiahatékonyság felé vezető lépéseket. Konkrétabban, hogy a tagállamok is megtegyék a lépéseket. Tudjuk, hogy február 4-én az energiatanács összeül. A második dolog, ami nagyon fontos, itt van ez a bekezdés, ezt olyan módon fogalmazták meg, hogy mindenkinek megfelelő mozgásteret hagy tehát miután a bizottság kiadja a fent említett értékelését, még mindenkinek meg lesz az alkalmazkodási lehetősége a mozgástere. Szerintem ez a cselekvési terv le kell, hogy fektesse az útmutatást arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk elérni a célkitűzéseinket, hogyan tudjuk az energiahatékonyságot növelni, tehát mondjuk 20%-kal 2020-ra, ahogy ez szerepel a célok között. Az konkrét célok megemlítése még lehetővé teszi a rugalmasságot, tehát lehet az eljárást változtatni, a termékkel kapcsolatban lépéseket tenni, és így tovább, tehát sok a lehetősége mindenkinek. Van még egy pont, amit szeretnék kihangsúlyozni az energia felhasználása és termelése kulcsfontosságú, de az energia hatékonyság azt jelenti, hogy bel érünk el többet. Tehát így csökkentjük az energiafelhasználást, és nagyon óvatosan kell, tehát nagyon oda kell figyelni, mert ez egy fontos fogalom, Szeretnénk, hogyha versenyképes lenne az energiapiac, a hatékonyság az kulcsfontosságú, de abszolút értékben a fogyasztás csökkentése az itt ellentmondásokhoz vezetne, úgyhogy én azt javasolnám, hogy óvatosan fogalmazzunk. Ne zárjuk be saját magunkat az előítéletekbe, a különböző ideológiákba, különböző filozófiai gondolatmenetekbe európaiak vagyunk, és Európa konszenzuson nyugszik. Azt jelenti, hogy a különböző érdekeket egyeztetjük. Erről soha ne feledkezzünk meg. Ez a javaslat, ami előttünk van, pontosan ennek a munkának az eredménye, a konszenzus jött létre. Ez a konszenzusos, konszenzusos javaslat nagyon észszerű. Úgyhogy a Kolász-Krábovinszka jelentéssel el is fogadtuk. Tehát most saját magunkkal fogunk ellentmondásba kerülni egy jelentésbe, amely egy általános jelentés egyik részét fejleszti tovább. Hát nem tudom, az állampolgárok nem vennének minket komolyan, hogyha önmagunkkal keverednénk ellentmondásba. Tehát ma reggel elfogadtunk már egy javaslatot. És az egyetlen egy dolog, amit tehetünk, az az, hogy következetesek vagyunk azzal, amit ma reggel tettünk. Köszönöm, elnök úr. Darf als nächsten dem Kollegen Pieper das Wort geben. Köszönöm szépen, Pieper úr kapja meg a szót. Vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt héten a parlamentben arról döntöttünk, hogy a vállalatoknak legalább 60%-ot eh, fizetünk, 20%-ot szeretnénk eh, kötelezővé tenni, 20%-ot az megújuló energiaforrásokból, 20%-ban szeretnénk energiát megtakarítani. Én azt javasolnám, hogy egy olyan irányelvre is szükség lenne, amelynek értelmében a cégeknek 20%-kal több munkáját kellene létrehozniuk. Ez is eh, jó lehetne. Na de most félretéve a tréfát, elértük már egy olyan szintet, amikor a százalékos célok esetében már elfelejtkezünk a költségekről, és láthatjuk, hogy a, a vállalatok, a tagállamok elnezik ezt már, és a, és a szegényebb családoknak kell megfizetniük a magasabb energia árakat. Óva intek attól, hogy olyan stratégiát alkalmazzunk, ahol kötelező érvényű energiamegtakarítási célokat tűzünk ki, már csak azért is, mert ez nem felel meg annak, amit néhány tanulmány esetében láthattunk. Bobinska kolléganőnek igaza van, 2020-ig meghatároztunk egy energiastratégiát, amelynek vannak nagyon jó előírásai, kreatív megoldásokra is sor kerülhet. Azonban van egy központi kérdés, hogy a célunk ezekkel a kötelező célokkal. Benzin új jelentésében benne van már ez. Nem értékelték még azt, hogy az energiahatékonysági irányelvek, amelyeket a tagállamoknak létrehoztunk, azokat hogyan hajtották végre a tagállamok. A végrehajtást nem értékelték még. Számtalan európai lehetőség lenne még arra, hogy meghúzzuk a csavarokat, mielőtt még egy nem elkészült, nem teljesen elkészült irányelvvel kötelező célokat szabnánk meg. Szerintem ezeket ki lehetne használni, a jelentésben is utaltak, utaltak ezekre. És ez egy olyan téma, amely területén nem kellene további törvényeket, jogszabályokat létrehozni, hanem a kreativitást kellene alkalmazni. Girák úr következik. Csutka, e, chciałbym się ustosunkować do... Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden néhány szót szólnék, szót fűznék a Benson úr által elmondottakhoz. Egyetértek a differenciált megközelítéssel különböző országokban, hiszen minden egyes tagállam meg kell találja a saját megoldását, különböző a gazdasági fejlődés szintje. Ami az épületeket illeti, talán a nyugat-európai kollégák nem tudnak sokat erről, de el kell, hogy mondjam, hogy az új tagállamokban, és ez a saját hazámra is vonatkozik, Lengyelországra, de Románia, Szlovákia, Cseh köztársaságra ugyanúgy, sajnos vannak még ilyen nagy lakótelepek, amelyeket felújítani, fel kell újítani, modernizálni kell itt még javítani lehetne az energiahatékonyságot, és ezt talán sokan nem értik, vagy nem tudják. Legalábbis abból nem derült ki, amit az előadó most itt elmondott. Mi lenne a legjobb módja annak, hogy az energiahatékonyságot elérjük? A technológia használata. Tehát itt ennek gazdasági és technológiai aspektusa van. A legtöbben sajnos a gazdasági szempontokat emlegetik, miközben a technológiai, szem, technológiai szempontból vett hatékonyság ennek a kulcsa. Tehát a bejövő energiának hány százaléka használható energia valóban, és aztán minden más ebből származik. Tehát a klímacsomag, amelyet sajnos tavaly elfogadtunk, és én itt konkrétan még a Davis jelentésre is gondolok, ez akadályozza a széntüzelésű technológiák fejlesztését. Én nem értem ezt. Hát a szénből nagyon hatékonyan lehet energiát nyerni. 60% vagy akár 60-70-60-80 százalékos energiahatékonyságot lehet itt elérni, és én mindenkit kérek, hogy egy kicsit gondoljon ebbe bele jobban, és változtassunk. Hiszen most ha a véleményünket megfogalmazunk, akkor a bizottságot kellene sürgetni, hogy ezt vizsgálja. Energetična jest bardzo duża, a... E, Thomson asszony, valóban jelentős az energia szegénység. Az én országomban A háztartási kiadások 14%-a az energiakiadás, nem 10% mint Nyugat-Európában, Van Nistelrooy úr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egy új fázisba léptünk, amelyben már eltérünk attól a elkezeléstől, hogy vannak kötelező érvényű előírások, és az eszközök tekintetében pedig a tagállamokat kell magunkkal vonni. Meg kell felelni a kritériumoknak, de meg kell nézni azt, hogy milyenek a energiahatékossági tervek a tagállamokban. Hát ezeket fel kellene értékelni, hogyha ebben az irányban jobban gondolkodunk, akkor nagyon sokat el lehet érni az egyéni feladatok esetében. Tehát én jobban szeretem, hogyha elgondolkodnánk azzal, hogy esetleg leszámoljunk a nemzeti tervekkel, haték, nem, hatékonysági tervekkel. Ez lenne az igazi innováció. A technológia is bennünket szolgál, sokat lehet ebből kihozni, és nem szabad csak központilag kötelező meghatározott kritériumokban gondolkodni. Elnök, köszönöm szépen. Benson kollega, kívánom még bármit szólni? Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan hallottuk, nagyon sok kérdést vet fel ez a téma, és nagyon sok érdekes észrevételt hallhattunk. Holnap nagyon sokat fogunk ezen dolgozni, illetve a következő szakaszban, hiszen sok munkánk van még. Én mindent meg fogok tenni, hogy a kompromisszumok létrejöhessenek. Úgy gondolom ez nagyon lényeges kérdés Európa számára. A jövőbeli versenyképességünk, foglalkoztatottság mértéke szempontjából. Figyelmesen hallgattam tehát az észrevételeket, megpróbálom majd a következő ITER ülés előtt összefoglalni ezeket az eredményeket, és egy következő változattal jövök önökhöz. Sok sikert ehhez, így az elnök. És most tovább is léphetünk a következő napi rendű pontunkra. Ma volt az utolsó vita, és november 9-én lesz a szakbizottsági szavazás. A következő témánk a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatás, előadó Zsádó úr. Most meg is adom önnek a szót. Egy másodperc valamiről megfeledkeztem. A bizottságnak volt, lett volna-e mondani valója az energiahatékonysággal kapcsolatosan valami újdonság, elnézést, így az elnök az én hibám volt, a bizottság. Igen, nagyon röviden. Először is. Köszönöm szépen a jelentéstervezetet. A bizottság tanulmányozza nagyon részletesen. Nagyon érdekes, hogy sok elképzelés, amit felvetettek, megfelel annak, ahogyan a bizottság gondolkodik a témáról. Nagyon fontos azt is tudni, hogy az időzítés nagyon alkalmas, mivel jó lehetőséget ad ez, hogy olyan elképzeléseket vessünk fel, amelyeket figyelembe lehet venni a hatékonysági tervben. Aztán volt egy kérdés arról, hogy a hatékonyságot hogyan kezeljük majd az Európai Tanács összefüggésében. Február 4-én lesz ugyanis ez az ülés. Az egyik legfontosabb kérdés lesz az energiahatékonysága a tanácsülésen, és lesznek majd bizottsági javaslatok ezzel kapcsolatban a 2020-as energiastratégiára nézve is, amelynek a kiinduló pontja az energiahatékonyság. És ezek az elképzelések fogják alakítani a stratégia részletes kialakítását. Köszönöm tehát. A bizottság várja a jelentés elkészültét, és nagyon kíváncsian várjuk az ITER bizottságnak a véleményét is. Elnézést, hogy majdnem megfeledkeztem önről, és elnézést kérek Zsádó úrtól. Most megkapja a szót, látom, hogy sokan kérik mások is. Köszönöm, elnök úr. Csak hogy emlékeztesem, mivel volt néhány vitánk már erről, illetve volt egy megbeszélésünk az jelentéstevők között, az viszonylag konstruktív volt egy e-mailes eszmecserén is túl vagyunk már, a vitánkban és a jövőben a vitákban is felmerülhetnek olyan félreértések, amelyeket tisztázni kell. Olyan állami támogatásokról beszélünk, amelyek a versenyképtelen szénbányák bezárását segítik elő. A tanácsban egyhangúságra lesz szükség a bizottsági javaslat módosításához. Az egyik tévedés talán a vitával kapcsolatosan az, hogy a rendeletnek nem az a célja, hogy szénbányákat bezárjon, vagy szénüzemű erőműveket, ez a tagállamok hatásköre, hogy meghatározzák az energia felhasználásuk összetételét, az energia mixüket, hanem Arról van itt szó, hogy a versenyképtelen szénbányákát, szénbányákat zárnánk be, illetve olyan bányákról beszélünk, amelyek évente 3 milliárd eurós támogatást kapnak Németországban, Spanyolországban, derogáció alapján bizonyos tagállamok esetében csak 5%-át fedik le az áramtermelésnek ezek az erőművek. Így torzul a verseny például a lengyel szén irányában. Sokszor szor olcsóbb a Lengyelországból származó szén, mint a Spanyolországból származó Itt nem arról van szó, hogy a szénbányákat vagy a szénüzemű erőműveket kell bezárni. Aztán a másik félreértés. Nem arról van szó, hogy hatékony széntechnológiák rendelkezésre állnak-e. Van, aki úgy gondolja, hogy az úgynevezett tiszta szénnek van lesz majd piac a jövőben, de most itt nem arról van szó ennek a rendeletnek az összefüggésében. Vannak más költségvetési sorok ezzel kapcsolatosan, a, például egy kutatási program finanszírozására, az új piacra lépőkre vonatkozó szabályozás. Tehát sokféle kérdés kapcsolódik a szénbányászathoz, és nagyon szeretném, hogyha valóban csak a vita tárgyával kapcsolatosan jönnének módosító indítványok. A harmadik félreértés az, hogy ennek a rendeletnek az alakulása a befektetési beruházási jellegű támogatásokra is vonatkozhat. Ennek a rendeletnek nem az a célja, hanem hogy a versenyketlen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásokat szabályozza 2014-ig tart a hatája, amikor ez operatív támogatásá alakul 2026-ig. Egy negyedik félreértési lehetőség, talán ez a legfontosabb, hogy hogyan kezeljük azokat az ágazatokat, amelyek nehézségben vannak, vagy hanyatlásban, mint például a textilipar, acélipar Európában, a szénipar is ez vonatkozik, és egyetérthetünk azzal az elképzeléssel, hogy minden esetre meg kell erősítenünk azt a folyamatot, amelyben új készségeket sajátítanak el a munkások, gazdasági alternatívákat kell kidolgoznunk a szénbányák helyett, különösen ha azok nem versenyképesek, és a vitának erre kell összpontosulnia, vagyis arra, hogy hogyan lehet elkerülni bizonyos bányák bezárását, anélkül, hogy egy társadalmi és ipari sivatag keletkezne ezeknek a nyomán. A bizottsági kollégium eh, egy kompromisszumra vár, és a zöldek eh, is beszéltek arról, hogy álljuk le, állítsuk le ezt a rendszert, hiszen 2010-től újabb derogációkat engedez. az alternatív energia szempontjait is figyelembe kell venni. A tanácsban, a bizottságban új kérdéseket vetünk most fel, tehát nem arról van szó, hogy milyen lesz a következő húsz évben a szénnel kapcsolatos stratégiánk. Csak arról szól ez a rendelet, hogy hogyan tudunk hozzájárulni a versenyképtelen szénbányák bezárásához 2014-ig. Ez egy kompromisszumos időpont, nem a zöldek álláspontja, hanem egy kompromisszum, ami a bizottság számára is azt jelenti, hogy 2010 után jogi hiátus keletkezhet, és ezt kell most áthidalni. Notamment des aspects énergétiques az iparba való befektetések, a jövőbeli energiaforrások, megújuló energiaforrások, és az utolsó pontom biztosítani kell, hogy a szennyező fizet szempont érvényesül. Nagyon fontos, hogy kiegészítő intézkedések legyenek a társadalom, a környezetvédelem szolgálatában, nem szabad, hogy ezek a tulajdonosok máshol más bányájukból profitot merítsenek, tehát az állami támogatásokat csak versenyképtelen szénbányák bezárására szabad fordítani egy átmeneti időszakban. Nem szabad olyan cégeket segíteni, amelyek nyereséget termelnek más piacokon. Szerettem volna eloszlatni ezeket a félreértéseket. Remélem sikerült. Madurell asszony következik. Köszönöm, talán jobb lesz, hogyha az árnyék jelentéstevő szólal fel. Egyetértek, akkor az árnyék jelentéstevő. Doamna Țicău, pentru că de fapt dânsa este raportare din umbră, să scuze pentru absență și eu... Az árnyék előadó nincs itt. Én most őt helyettesítem, és az ő véleményét mondom el. A szén nagyon fontos az energia mixben. Az Európai Unióban különféleképpen használják fel 30% az átlag, Németországban 40, nálunk csak 7,2%, ami az elektromos áram termelését illeti. Szeretném elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy ez a rendszer, az energiafelhasználási rendszer 80 ezer munkahelyet biztosít. Az Európai Unió több mint 160 tonnányi 160 ezer tonnányi szenet importált energia termelési célokra. Ezért tartunk most ott, hogy mindig biztosítani kell, hogy nagy mennyiségű szén álljon rendelkezésre annak érdekében, hogy az energiát utána az erőművekben elő lehessen állítani. Tehát a szén alapú villamos áramtermelés 20%-kal fog csökkenni, a munkahelyek viszont itt veszélybe kerülnek, 200 ezerrel fog csökkenni a munkahelyek száma. Az elmúlt évben 6,4 milliárd euróról 2003-ban csökkent 2,9 milliárd euróra 2009-ben ez az állami támogatás. Szerintünk a szénágazatban szükség van az állami támogatásra, hiszen a szénbányák versenyképtelenek, ez az egyetlen módja annak, hogy versenyképesek maradjanak, nem rendelkeznek modern technológiai berendezésekkel, és az állami támogatás teszi lehetővé számukra, hogy fel tudják újítani a technológiát, hogy javítsák a teljesítményüket. De ez egy hosszú folyamat, nem lehet egyik napról a másikra lezárni. Annak érdekében, hogy modernizáljuk a szénbányákat, szeretnénk a 3F ből 13%-ról 10%-ra csökkenteni az így szereplő adatot, és a határidőt pedig a versenyképtelen szénbányák bezárására 2014. október 1-éről szeretnénk eltolni 2022. szeptember 7-re. És azután pedig lenne egy átmeneti időszak, de nem 15, hanem 14 hónapos. Az az elgondolás, tudásunk, hogy nem arra kéne összpontosítani, hogy ezeket a bányákat bezárjuk, hanem hogy tegyük őket versenyképessé. A bizottság képviselőjének szeretnék feltenni egy kérdést, lehet, hogy itt félreértettem valamit. Mivel magyarázza azt, hogy a rendeleti javaslatnak a lejárati határideje 2026? Bitte. Akkor is megadnám a szót Madura asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden el szeretném mondani nagyon világosan, hogy támogatom, hogy a verenség képtelen szénbányák bezárását legalább 2020-ig halasszuk, akár 2022-ig is elképzelhetőnek tartom ezt. El kell kerülni a nagyon súlyos társadalmi, gazdasági következményeket, amelyeket bizonyos térségekben okozna a szénbányászat lezárása. Itt nagyon fontos, ezekben a régiókban nagyon fontos bevételi forrás ez. A kollégáim is beszéltek ezekről a témákról, 2014-ig képzelik el ezeknek a szabályoknak az érvényesülését, de nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a munkanélküliség növekedésének mértékét, a szegénységet, amit az jelentené, hogyha, ez jelentene, hogyha 2014-ig lezárnák a bányákat ezekben az ágazatokban, illetve térségekben. Ahogyan ez előadó is ezt kifejtette, ezzel teljesen egyetértek. Van még néhány dolog, amit hangsúlyozni szeretnék. Először is szükségesnek tartom, hogy ez a lehetőség az átalakításra megmaradjon, vagyis egy átmenetre, hogy versenyképessé válhassanak esetleg a versenyképtelen bányák az európai bányák szempontjából fontos, hogy az importált szén meg feleljen a társadalmi és környezetvédelmi előírásoknak, amelyek az európai szélre vonatkoznak. Nagyon fontosnak tartom, hogy a költségek arányosak legyenek a technológiai befektetésekkel, ezért az erre vonatkozó módosításokat minden esetre támogatnám, ennél többet nem is szeretnék mondani, elnök úr, Gerek úr. Köszönöm szépen. Három észrevételem volna, és egy kérdésem a bizottsághoz először is, az első gondolatom. Az Európai Bizottság szeretné kihasználni azt a tényt, hogy az átmeneti rendelet lejáróban van. Nem tudom, hogy ki felelős ezért. Nyilván a bizottság szeretné megszüntetni Európában a szénbányászatot. Úgy gondolom, hogy ez egy megalapozatlan és igen dogmatikus megközelítés. Hiszen méltánytalan versenyhez vezet az EU belső piacán. A kérdésem a következő. miért nem növeljük a harmadik országokból behozott szélre vonatkozó vám mértékét, hiszen ez okozza a versenyképtelenséget. A külföldi szén állami támogatást élvez. Nagyon kevés a beruházás. Ma például meghalt Lengyelországban egy szénbányász, olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy csökken az energiállátás biztonsága Európában. Szeretném tudni, hogy a bizottságnak mi a célja hogy azzal, hogy össze kívánja omlasztani a szénbányázatot Európában. Piper úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés készítő beszélt néhány tévedésről, amely alapját képezi ennek a vitának. Egy tévedést még hozzáfűznék. Az Európai Bizottság tulajdonképpen miért helyettesítette a 2018-as dátumot 2014-essel önkényesen. Itt nem csak versenyképességi okokról van szó, hiszen a szénre kifejezetett támogatás annyira minimális, hogy semmilyen versenytözte hatása nincsen. Egyértelmű az ok. Klímavédelmi okokból ezt a technológiát szeretnék feladni megkérdezném, hogy mit történik akkor, hogyha az erőmű rendszerben megszüntetjük a szénbányászatot, akkor Kínából vagy máshonnan fog származni a szén. És hogyha azt a döntést hozzuk meg, hogy 2014-től befejezzük az ilyenfajta erőművek, ez az ilyenfajta bányászatot, akkor az erőmű folytatják a munkájukat, és klímaváltozási szempontból igazából katasztrofával kell majd szembenéznünk. Igazából egy óriási tévedésről van szó, olyan dolgokat teszünk meg, amelyek gazdasági szempontból nem megfelelőek. Tehát mindenképpen azt kérném, hogyha a 2018-as időpontot vennénk figyelembe, a regionális szabizottság csütörtökön a 2020-as időpontot fogja egyébként kérni. Van más lehetőség is, amelyet nyitva kellene tartanunk. Én egy bánya mellett lakok, 10 van ez a bánya tőlem, és eh, ez a terület nagyon messze van a versenyképességtől, hogyha az elkövetkező két évben jön egy befektető, és érdeklődik a bánya iránt, azt mondja, hogy igen, én ezt mindenképpen versenyképessé fogom tenni az elkövetkező években, figyelembe veszem a növekve, növekvő energiaárakat, és ez nagy lehetőség a koncernem számomra akkor mindenkünk a támogatásokból, az EU támogatásokból lehetővé kell tenni az energiahatékonyság területén az indokat, mert olyan befektetőkre van szükségünk, akik hajlandóak támogatni a bányákat, nem szabad őket elveszíteni. Tehát 2018 vagy 2020 legyen a dátum, és ezen kívül szerintem meg kell teremteni lehetőséget a magánbefektetők számára is. Elnök, köszönöm szépen, Makinévics úr következik. Tisztelt elnök úr, 2010 az utolsó éve a színrendeletnek, illetve az utolsó év, amikor a bányák még megfelelően működhetnek. A megtérülést nagyon nehezen definiálható fogalom, sok mindentől függ a piactól, nagy a szociális hatása, és különböző definíciókról beszélhetünk. Olyan régióból származom, amely a szénbányászatra épít, és itt állítják elő az energiafelhasználás nagy részét is. A 2007-es előjelzéseből azt tűnik ki, hogy továbbra is a szén fogja biztosítani az energiaellátás nagy részét. 40 éven belül megkettőződik, megduplázódik a szénenergia felhasználás, és nagyobb lesz ennek az energiafelhasználásnak a felhasználás, mint a földgáznak vagy a kőolajnak. 470 ezer tonna euró, szént használ fel Európában a és hogyha a bányákat bezárják, akkor 20 éven belül legalább konstans marad majd a kereslet. Ebből az következik, hogy importokra, importra fogunk szorulni, és ezért jó lenne, hogyha inkább a tagállamok együtt finanszíroznák, közösen finanszíroznák az innovációt, így csökkenteni lehetne a CO2 kibocsátást, és új, és új technológiával az energiastabilitást el lehetne érni. Így meg lehetne felelni a 2020-as ambiciózus terveknek is. Nem, nem szabad azt sem elfelejteni, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek teljes mértékben a széntől függenek. Összegzésként a 2007-es tavaszi csúcs azt mondta, hogy minden tagállam dönthet a saját energiamixéről, Azonban a tanácsi döntéssel mindenképpen csökkentik az energia mixben a szén szerepét. Ezen kívül figyelembe kell venni a tagállamot, illetve az állampolgárokat is. Utolsó javaslatomként azt mondanám, hogy a bezárásra adott támogatást ki kell terjeszteni 2020-ig, Az elégjelentéstevők eh, ülésén egyértelművé vált az, hogy eh, a szén egy olyan eh, energiaforrása vagy olyan bányákból származik, amelyeket be kell zárni, és mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a szénhez nem csak a bányák kötődnek, és szerintem ezt is figyelembe kell venni a jelentés készítőnek. Köszönöm szépen. Zunächst mal vielen Dank äh, an den Berichterstatter. Köszönöm szépen, mondja a Saci Márkakis úr. Köszönöm szépen a, a jelentéstevőnek azt, hogy az elnyék jelentéstevőket is mindig meghívta az ülésekre. Nem vitatott az, hogy azok a szintbányák, amelyek nem versenyképesek, azokat be kell zárni. Ez egy olyan kérdés, amelyel hosszú távon kell foglalkozni. A kérdés csak az, hogy a szubvenciókat mikor kell megszüntetni. Ammónia biztos úr, mint a jogszabályok legnagyobb őre, ő azt mondta, hogy nem ez a nagy probléma, hanem ez egy politikai kérdés, amelyet a kollégium politikailag meg is fordított, a bizottság elnökének akarata ellenére. Vannak olyan tagállamok, amelyek bizonyos megállapodásokat hoztak létre. Németország számára 2018 a határidő. Liberálisként én nem annyira értékeltem ezt. Azonban most már megállapítottuk azt, hogy nagyon sok szerződés átmeneti szabályozás eh, erre irányul, és már az a helyzet, hogy a 2014-es támogatás végén nagyobb költségek adódnak, sőt, ez biztos, hogy így lesz, mint hogy a 2008 végén fejeznék be a támogatást. És az adózott fizetők számára ez nem megmagyarázható. Miből adódik ez? Abból adódik, hogy vannak úgynevezett eh, örökös költségek. Hogyha befejezzük a bányászatot, Lengyelországban például lesz még egy innovatív támogatás, Németországban nehezebb lenne ez, de tehát lesznek bizonyos örökös költségek, tehát egy bezárt bányát valahogy fent kell tartani, és ehhez nagyon bonyolult szabályozások születtek, és emiatt 2014-ben ezért 2014-ben be fogjuk ezt fejezni. A modernizáció is fontos néhány országban, de nem szabad elfelejtkezni ezekről az úgynevezett örökös költségekről. Néhány héttel, néhány nappal ezelőtt mindenki csodálattal nézte azt, hogy Csillében több hónapos betemetettség után a felszínre jöttek a bányászok. Ez a technológia nem lenne lehetséges, hogyha például nem lenne Németországban ilyenfajta támogatás. Mi számos területben világvezetők vagyunk, és hogyha holnapról, már holnapra ezt megszüntetjük, akkor a piacvezetői státuszunkat elveszítjük. Tehát ez nem csak a régi technológiával függ ez össze, hanem az innovatív technológiával is, és ezért a 2020-as indítványt fogjuk támogatni. Elnök, köszönöm szépen! és Ransdorf kollégának adom meg a szót. Thank you, Chairman. Only three points. First... Köszönöm szépen, csak három dolgot szeretnék mondani. Először is pontosítanunk kell, hogy mit is jelent a versenyképesség. Nem ugyanazt értjük mindig ez alatt a szó alatt, talán jobb volna, hogyha megkísérelnénk jobban megérteni ezt a fogalmat, hogy ezt egy társadalmi kontextusban tudjuk értelmezni, nem csak pénzügyi vagy gazdasági összefüggésekben. Másodszor. El kell kerülnünk a különböző lobbik érdekütközését bizonyos intézkedések ezek közül lobbyharcokhoz vezethetnek. El tudom képzelni, hogyha Vorkutában lezárják a illetve emlékszem, hogy mi történt, amikor a 90-es években lezárták a szénbányákat. Ezt az olaj-gáz lobby harcolta ki azzal, hogy nem versenyképesek ezek a szénbányák. Ez volt az ürügy katasztrofális volt ennek a társadalmi-gazdasági hatása. A régióban többé nem voltak foglalkoztatási lehetőségek. Ez egy nagyon nehéz éghajlattal megáldott, úgymond régió, és ezért súlyosak voltak a következmények harmadszor. Mi történne, ha ezt az úgymond versenyképességi kritériumot a megújuló energiaforrásokra alkalmaznánk, akkor minden energi- megújuló energiaforrásra elmondhatnánk, hogy nem versenyképes ezekkel a feltételekkel. Én azt gondolom, hogy ez kettős mérce alkalmazását jelenti, és azt is érdemes megemlíteni, hogy bizonyos megújuló energiaforrásoknak nagyon komoly környezeti hatása van. Például az úgynevezett nevetőgáz esetében. Uh, to start is uh, to clarify pontosítanunk kell, tehát hogy mit értünk versenyképesség alatt, és ha tudunk, akkor arra kell erőforrásokat fordítanunk, hogy javítsuk ezeknek a szénbányáknak a teljesítményét. Olyan értelemben is, hogy emberi feltételeket, emberi erőforrás feltételeket hogyan tudunk biztosítani. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank. Jetzt würde ich gerne Köszönöm szépen. Mielőtt még ismételten hibáznék, azonnal megadom a szót a bizottság képviselőjének. Menjene asszony fog szólni, ha jól tudom. Merci, monsieur le président. Juste pour euh, donner... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy-két dolgot szerettem volna tisztázni. A jelenlegi rendelet a 2002-es eh, rendelet 1407 vel 2002-es rendelet lejár idén. Tehát itt nem arról van szó, hogy az Európai Bizottság eh, kezdeményezett valamit, hanem arról, hogy 2011-ben lesz új eh, rendelet. Tehát ha nincs új szöveg, akkor az általános eh, szabályok vonatkoznak az állami támogatásokra ebben a szektorban is az Európai Bizottság pontosan tudja, hogy milyen problémákkal néz szembe a szén ágazat, és ezért tette meg ezt a rendeleti javaslatát, hogy lefedje a 2010 utáni időszakot, ami pedig a 2026-ot, 2026-os dátumot illeti. Hatástanulmányt készített az Európai Bizottság, és ebből több minden kiderült Figyelembe vettük az egyes érdekeltek véleményét a hatástolomány elkészítésekor, és ennek alapján jutott el a bizottság arra a kompromisszumra, ami látható a dátumokban. Környezetvédelmi és egyéb szempontokat vettünk figyelembe, amelyek nagyon fontosak a szénágazat szempontjából. Az ágazatnak nyújtott támogatás egy olyan fajta támogatás, amelyet a megújuló energia szektor nem kap meg. És ez persze torzulást jelent egyfajta működési támogatás, ami a bányák bezárását célozza, és ez csak egy fix időszakra adható, és folyamatosan csökkennie kell. Ha van még valami kérdésük, nyugodtan tegyék fel. Nekem lenne egy kérdésem. Azt mondták, hogy lesz egy hatás tanulmány. És ennek az volt az eleme, hogy 2018 legyen. Ezt szeretném még egyszer hallani, mert lehet, hogy valamit félreértettem. l'impact assessment, euh, euh, Nos, a hatástanulmányok van, a határidő 2018 volt, de a rendkívüli támogatások megvalósítása esetén volt ez a 2026-os határidő. Zsedó úr, öné a végszó. Köszönöm, elnök úr, egy kérdés. Volt itt valami, ami többször is felmerült, és ez pedig a következő, hogy ez a rendelet vajon a beruházási támogatásokra vonatkozik-e? Ezt próbálja most a szakbizottság elérni, hogy az állami támogatás beruházási támogatásra alakítja. Tehát tudnák ezt tisztázni? Ez a rendelet a működési támogatásra vonatkozik, és a versenyképtelen bányák termelésének a támogatására 2014-ig, és ide tartozik még az úgynevezett rendkívüli költségek esete is, a bezárás támogatása, és 2026-ig a rendkívüli költségek, amelyet említettem, a mellékletben, a rendeletjavaslat mellékletében benne van az összes költség, tehát lehet kompenzálni a társadalmi és környezeti költségeket, és így tovább. A jelenlegi rendelettől eltérően ez a rendelet nem biztosít beruházásra támogatást, beruházási támogatást. Mindjárt megmondom, hogy mire utalok. A szén tárolása, de azt hiszem, hogy nem használták ki a tagállamok, és az új rendelet nem is tartalmazza. Köszönöm szépen, Zsadó úr, szeretett volna visszatérni a kérdésekre? Nem, nem, nem egy kérdés, de mindegy. Azt szerettem volna csak elmondani, hogy nagyon alaposan figyeltem, hallgattam a kollégáim megjegyzéseit. Nagy figyelemmel kellene itt eljárnunk. Nehogy oda jussunk, hogy bezárjuk a bányákat, és aztán a szénimportra szorulunk. Tehát ne helyettesítsük az itt előállított, itt bányászott szenet import szénnel nem szeretnék komplet régiókat kihagyni. Én egy olyan régióból származom, amely most ipari sivatag, Én tudom, hogy ez mit jelent, nagyon jól tudom. És azt is tudom, hogy mit jelent az, ha valaki az állami támogatástól függ, és azt gondolja, hogy a végtelenségig tart majd mindez, miközben a vállalatok egymás után zárnak be, és szűnnek meg a munkahelyek. De a közfinanszírozás vagy a támogatásokban rejlő lehetőségeket ne veszítsük el ezről a pénzről, ne mondjunk le. Ezek a bányák fokozatosan eltűnnek, esetleg más szociális lehetőségekre felhasználhatnánk a pénzt. Nagyon szépen köszönöm, főként azoknak a kollégáknak, akik végig itt maradtak. Ja, és még a módosítók bejutásának határideje, csütörtök 12 óra, és csak angolul lehet benyújtani. Köszönöm szépen!